Ladies and gentlemen, sorry I'm three minutes late. Elnézést kérek, hogy három percet késtem. Igazából itt voltam már, de ír kollégákat hallgattam meg a biztonsággal kapcsolatban. Nos, a következő napira pont Tikai asszonynak a polgári légiközlekedés biztonságáról létrejött megállapodás elírás és megkötés. Ez Kanadával történt. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Most a jelentésről beszélünk. Ez a tanácsnak a e, polgári légi közlekedés biztonságáról az Európai Közösség és Kanada között létrejött megállapodás aláírásáról és megkötéséről szól. Ez polgári repülésről szól, az légiszállításról van már egy keret e, megállapodás Kanadával. Tehát két különböző megállapodásról van szó, Eh, az előzőt azt az összes tagállam aláírja, eh, aláírta, Ugyanakkor ez, amiről most beszélünk, az egy európai hatáskörbe eh, tartozik, épp ezért európai szinten kell jóvá hagyni, anélkül, hogy ratifikálnák. Egyelőre hat tagállamnak van Kanadával kétoldalú megállapodása, és ez az új megállapodás a helyébe lép az előzőnek. És akkor a megállapodás mind a hiszen hét tagállamban ö, ö, alkalmazandó lesz. Ez egy példaértékű megállapodás, mind az EU és Kanada sűrű légi forgalommal rendelkezik, és repülőgépgyártók is. Ezért a tanúsítvány eljárások nagyon fontosak. Ez a megállapodás egyszerűsíteni fogja az eljárásokat, ezért a bürokrácia is csökken és minimumra csökkentjük a párhuzamos ellenőrzéseket, és egymás tanúsítványi rendszerére, bizonyítványára támaszkodhatunk majd. A két rendszer aztán fokozatosan közelít egymáshoz, és a, külön, a két félnek a konzultációja során lehet majd ellenőrizni, hogy a különböző testületek képesek-e a feladatot ellátni. Lesz közös találkozó a problémák megoldására, és mint mondtam, ez egy példaértékű megállapodás, nagyon összetett, és ezért e, e, nagyobb a hatása, mint más megállapodásoknak. Tehát azt javaslom, hogy hagyjuk jóvá az aláírását ennek a megállapodásnak. A Lisszaboni szerződés új jogalapot teremtett, és ehhez kellett igazítani ezt a megállapodást, ezt már meg is tettük. Amikor eh, hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, akkor elkezdtük az eljárásokat, és a változásoknak megfelelően átalakítottuk a megállapodást, és most már akkor a polgári légiközlekedés területén ezeket át, alá lehet írni. Jó, köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném emlékeztetni a, biz, a bizottságot, így, hogy a parlamentnek az egyetértését kell elérni, de nem módosíthatjuk a szöveget. E, egyetlen lehetőségünk, hogy a, e, az egyetértésünket visszavonjuk. Tehát e, igen vagy nem a lehetőség. És ezt szerettem volna elmondani az eszmecsere előtt, és akkor most önöké a szó. Ja, von Seiten der EPP auch. A néppárt részéről szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, illetve hogy foglalkozott a témával. Mi is tudjuk, hogy ez egy további lépés Európa közös cselekvése felé a harmadik országokkal szemben. Hat tagállam már külön megállapodást kötött Kanadával. Üdvös, hogy a bizottság kezdeményezést tett ezen a téren, és most az egész európai légtér számára, illetve tekintetében kibővítette ezt a szerződést. Ez érinti a légi, a repülőgépek engedélyezését is, és még intenzív megbeszéléseket folytatunk, ami a szabályokat illeti. Az amerikai félel ez mindig igen bonyolult kérdéseket vett fel, hiszen Amerikának igen szigorú szabályozása van, ami a podgyászt illeti, illetve a folyadékok szállítását. Itt előrelépés történt. Mi is szeretnénk kifejezésre jutatni, hogy a néppárt részéről mi ezt a szerződést el fogjuk fogadni a parlamentben. Az elnök úr az imént épp elmondta, nincs más lehetőségünk, csak az, hogy elutasítsuk ezt a szerződést, de úgy gondolom, hogy kár lenne, hiszen ez egy nagyon jól, jól megfogalmazott szerződés. Ami Lisszabont illeti, számunkra ez egy kedvező lépés a felé. Egy közös európai álláspontot fogalmazunk meg ebben az esetben, hogyha majd hatályba lép, minden tagállam esetében hatályos lesz ez a szerződés. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Thank you. Köszönöm szépen, Meissner Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Alapjában véve számunkra ez egy új dolog, ezt a jelentéstevő Tikao asszony is elmondta, egyébként köszönöm a munkáját. Valójában ez egy új hatáskör számunkra, a parlament számára. Nem annyira messze menő a hatáskörünk, csak igent vagy nemet mondhatunk, ezt az elnök úr már elmondta, de mégis úgy gondolom ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy hallatnunk kell a hangunkat, és ezt meg erre figyelnie kell mindenkinek. Ez a Lisszaboni szerződés nagy előnye, és természetesen mi a liberálisok is szeretnénk aláírni ezt a szerződést, egyszerűen azért, mert észszerű, hiszen ettől kezdve már nem csak 6, hanem 27 tagállam rendelkezik egy hatályos szerződéssel, megállapodással, ez egy nagy előrelépés. És ezáltal ez a légbiztonsági egyezmény felváltan ezeket a külön egyezményeket. Ezáltal a, egy közös fórum lenne, jönne létre a probléma megoldásra, ami szintén nagyon kedvező, hiszen ez ezzel elkerülhetőek lesznek a párhuzamosságok. Tudjuk mindannyian azt is, hogy Európa számára nagyon fontos a kereskedelem harmadik országokkal is, és hogyha itt a légiforgalom területén sikerül leegyszerűsíteni a folyamatokat, akkor ez csak is üdvözlendő. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek, mindenképpen támogatni fogjuk. Mr. Kramer for the Greens. A zöldek nevében Kramer. Lichtenberger asszony, aki az árnyék jelentéstevőnk sajnos nincs itt. Mi is támogatjuk, és köszönjük szépen a jelentéstevő munkáját. Teljesen világos, hogy a bilaterális szerződéseket helyettesítik ettől kezdve az EU-val kötött szerződések, ez nagyon észszerű. Tudjuk, hogy milyen nehéz az USA-val közös nevezőre jutni, hiszen ők még mindig kihasználják azt, hogy Európában sokszor a tagállamok külön-külön tárgyalnak. Azonban nem megengedhető, hogy egy repülőgép valahol New Yorkban leszálljon, és utána tovább repüljön San Francisco felé, ezt nem engedik meg. Ezért erre szükség van, és támogatjuk. Köszönöm. A konzervatívok nevében, Bradbury Köszönöm, elnök úr. Tulajdonképpen egyetértünk a jelentéstevővel a megállapodást illetően. Azt hiszem, hogy mint a kanadai kapcsolatokért felelős elnök, Eh, mi ezzel értünk, és a jövőbeli megállapodást illetően eh, a, reméljük, hogy a bizottság bevonja a parlamentet a tárgyalási eh, folyamatba. Jelenleg ugyan nem ez a helyzet, de már korai szakaszban is bele kell folynunk. A Lisszaboni szerződés ránk ilyen hatáskört is ruház, és nagyon fontos, hogy bele is folyjunk, tehát ne állítsanak bennünket kész tények elé, nem csak a repülési megállapodás, hanem mindenféle más kereskedelmi megállapodás terén. Tehát Tikeo asszony ajánlásainak megfelelően szerintem a parlamentnek bele kell ebbe egyezni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a bizottság nevében. Kérem, Dolgáli René úr szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr, és először is megköszönjük Tika asszonynak a jelentést és a, az ajánlást a bizottság előtt tett ajánlást, tehát hogy a, a parlament egyetértést adjon, egyetértését adja. Köszönjük a bizottság tagjainak azt is, hogy a különböző frakciók nevében ugyanezt a véleményt fejtezték ki. Tika asszony joggal jelölte ezt egy nagyon jelentős megállapodásnak, és példaértékű, ahogyan mondta. Eh, hiszen ez olyan munkakapcsolatot hozott létre, és aztán eh, eh, kereskedelmi kapcsolatokat is, amelyek olajozottabbé teszik a kapcsolatokat a két nagy repülőgép gyártó ország között. Ha tulajdonképpen a tanúsítási eljárásokat be tudjuk vezetni, olyan eljárásokat, amelyek mindkét fél számára elfogadhatók, a karbantartás szempontjából a repülő elektromos és hajtómű termékek esetében, akkor fontos szerepet tudunk játszani ebben a jelentős piac, ezen a jelentős piacon. Tehát Kanada és Európa tulajdonképpen 50 milliárd értékű kereskedelmet bonyolít re évente. Tehát a szolgáltatók, szereplők számára, hogyha biztosítjuk a biztonságot, akkor ezt mindenütt üdvözlődik. Köszönjük még egyszer a munkát és az ajánlást a parlament, tehát, hogy jóvá hagyja ezt a megállapodást. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Tikeu asszony akar -e valamit hozzá tenni? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáknak, akik kifejtették álláspontjukat, és a bizottságnak is nem csak a mostani hozzászólását, hanem a tájékoztatást, amely már az előkészítő munkában is segített bennünket. Valóban euró milliárdokat fogunk tudni megtakarítani ezekkel a megállapodásokkal. A légitársaságok is hasznot húzhatnak ebből, mert ők a karbantartás és javítási testületek számára is jobb körülményeket teremtenek. Hogyha a mellékleteket illetően módosítanak valamit, azt üdvözöljük, de valóban meg kell próbálni bevonni a parlamentet is a legfontosabb módosításokba. Köszönöm szépen, Tika asszony. Bradburn úrnak a jogos meglátását illetően, tehát hogy a parlamentet is be kell vonni ezekbe a folyamatokba. Van most egy saját kezdeményezésű jelentés, az én jelentésem, amelyet mind beleveszünk, tehát ezeket a gondolatokat belevesszük majd abba. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának a határidejét meg kell állapítanunk, akár tetszik, akár nem. Én október 4-ét javaslom, és aztán október 26-27-én szavazunk a mi bizottságunkban, és a plenárison pedig novemberben. Nos, akkor itt a hivatalos tisztemnek eleget tettem a, a, azzal, hogy ezeket bejelentettem. A következő napirendi pont az eszmecsere a bizottsággal a TNT projektek finanszírozásában. Nos, e, itt vannak e, kicsit ugyan előrébb tartunk a napirendben, mint kellene, de nem akarjuk az osztályt elengedni, mert akkor aztán nem jönnek vissza a szünet után. Tehát itt a pénzekről van szó, úgyhogy jöjjenek vissza. Tíz perc múlva, jó? Köszönöm.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 was a TGV 10 minute recess. Ennyit a 10 perces szünetről. TGV módra. On to the exchange of views with the commission. Nézzük a bizottsággal az eszmecserét a TNT projektek finanszírozásáról. Az ERO jelentés, amit az ötös szakértő, szakértői csoport készített, tartalmazza már a végleges ajánlásokat a jövőbeli finanszírozási igényekről és a TNT szállítási, közlekedési projektek felépítéséről. Pakeics urat kértük fel, hogy mutassa be a projekt eredményeit, illetve a munkájuk eredményeit, és aztán kérdések alapján fogjuk ezeket a megállapításokat megvitatni. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, bár akár itt vannak, akár nem, hogy meghívtuk a Regió és a Költségvetési Bizottság elnökeit ebbe, erre a megbeszélésre. Tudom, hogy nem könnyű nekik mindenhol ott lenniük, de csak azért, mert olyan jó fej vagyok, és szeretnék együttműködési szellemről tanúbizonyságot tenni, meghívtam őket azért, gondoltam, hogy nem jönnek el. De alapvetően most van meg a lehetőségünk, hogy meghallgassuk a bizottság mondani valóját ezzel az igen alapvető jelentőségű kérdése kapcsolatosan, vagyis a tenti projektek finanszírozásáról. Mindannyian tudunk vonalakat húzogatni a térképekre, de ha pénz nincs, akkor ezek csak rajzolt útvonalak lesznek a térképen. Tehát úgy látom, hogy ez egy kicsit szellemjárás van, de azért megadom Pakét úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves bizottsági tagok és kedves vendégek, köszönöm mindenkinek, hogy további lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam a TNT felülvizsgálati projektálását. Az ön elvárásaival összhangban szeretnék arról szólni, hogy hol állunk ebben a munkában, ebben a folyamatban, és jó lehetőség ez arra, hogy a képviselőket tájékoztassam az ügyállásáról, és a legfontosabb ajánlásokat is fel fogom vázolni. Készítettem előadást is, de ez túl hosszadalmas, hogyha a titkárság nem ellenzi, akkor valamikor majd az ülés után kioszthatja ezt tájékoztatási célral a résztvevőknek, de az ötös szakértői csoportban már bemutattam ezt a finanszírozási stratégiával kapcsolatos téma összefüggésében. Néhány hónap eltelt már a szaragoszai tenté konferencia óta. Ott nyilvános konzultáció indult a következő lépésekkel kapcsolatosan. Ennek az a célja, hogy további támogatást biztosítsunk, és bizonyos inputokat a módszertan szempontjából már, ami az alapvető hálózatot illeti. 15-e volt, szeptember 15-e volt a, a határidő 230 benyújtott anyagot kaptunk, úgyhogy ez jó alapja a nyilvános konzultációnak. Most elemezzük ezeket a beadványokat, reméljük, hogy október végére elkészül a jelentésünk. A jelentés nem csak tájékoztatást tartalmaz majd a, köz, a nyilvános konzultációval kapcsolatosan, de ahogyan Szaragoszában Kalasz úr is említette, pontosítjuk a bizottsági módszertant a törzshálózatra nézve, és a jelentés alapján lehetőséget kap majd ez a szakbizottság és a parlament is arra, hogy a tagállamokkal együttműködésben megvitassa ezt a folyamatot, és ami a törzshálózat tervezését illeti, ennek a kereteit, ezt átláthatóan fogjuk tenni a megfelelő metodológia alapján, és remélhetőleg ez az eredmény a tagállamoknak, a tanácsnak és a parlamentnek is elfogadható lesz. Aztán vannak még olyan kérdések, amelyek nyitott kérdések, rendezésre és döntésre várnak a törzshálózattal és a kiterjedt hálózattal kapcsolatosan. Ami a törzshálózatot illeti, még megállapodásra vár az, hogy melyek legyenek a legfontosabb csomópontok, a hét fővárost már említettük, azt is említettük, hogy a legfontosabb kikötők, illetve a keleti határokon a legfontosabb belépési pontok részt vesznek majd a hálózatban, de ezeket még el kell helyezni a térképen, el kell dönteni, hogy mi a helyzet a kikötőkkel, Ebben várjuk majd a kikötői szövetségnek a hozzájárulását, és tanulmányokat is fogunk ezzel kapcsolatosan végeztetni. Amikor a törzshálózat elkészült, illetve ennek a terve, akkor ezzel kapcsolatosan döntéseket kell hozni, remélhetőleg a nyilvános konzultáció is segít ebben. Ezen túlmenően a legfontosabb gazdasági központokat is meg kell határoznunk, ezeket össze kell kapcsolnunk a törzshálózattal, és ezt egyébként a Régió Főbizottságon végzett munkára alapoz, alapozzuk a regionális és területi napi rend alapján. Ennek alapján nagy előrelépésre számítunk ebben a folyamatban, meg kell határoznunk a legfontosabb gazdasági központokat. Ezek nem feltétlenül egyenletesen oszlanak el az EU területén itt még további munkára van szükség valószínűleg. Reméljük, hogy a tagállamok, az érdekeltek majd segítenek abban, hogy ezt pontosítsuk. Dolgozunk a közlekedési áramlatokon is, hiszen nem Napóleon térképéről beszélünk, hanem a meglévő infrastruktúrákra próbáljuk ezt építeni, és megpróbáljuk a cross-modális, a modalitások közötti természetű kapcsolatokat is megteremteni, és földrajzi kapcsolatokat is, összekapcsolni ezt a különböző közlekedési információkkal. És a törzs hálózatra vonatkozó megközelítés arra alapul, hogy megpróbáljuk érvényesíteni a lehető legnagyobb európai hozzáadott értéket az egész megközelítésben, a hálózat szempontjából és a projekt egész szempontjából is a legfontosabb szegmenseket majd a végrehajtási szakaszban határozzuk meg, majd a finanszírozási stratégiával kapcsolatosan erre visszatérek. A törzshálózat nagyrészt meglévő infrastruktúrára épül, ezeket jobban ki szeretnénk használni a különböző szállítási módok összekapcsolásával és közlekedési módozatok összekapcsolódásával, kapacitás teremtésére, és bizonyos területeken, új tagállamokban főleg, új infrastruktúra építésre is sor kerül majd még egy másik aspektus, amely véleményem szerint most már eléggé jól körvonalazódik. Ez az egyik legfontosabb eredménye a szaragoszai megbeszélésnek, hogy a törzshálózat egy top-down hálózat lesz, és egy preskriptív jellegű hálózat lesz. ami azt jelenti, hogy javul az esélyünk, hogy időben el is készül. A törzshálózattal kapcsolatosan még csak annyit mondanék el, hogy a munka jelenleg folyamatban van. Elsősorban a bizottságban, de már bevontuk a tagállamokat is. A regió és a MUV főigazgatások bevonásával, illetve a leg nagyobb tudással kapcsolatos tagállamokat is bevonjuk, illetve a tenté ügynökséget. Aztán a második gondolat, amit szeretnék megosztani önökkel, csütörtökön lesz majd az irányító bizottsággal a megbeszélés és a tagállamokkal arról, hogy hogyan tudjuk pontosítani a kiterjedt hálózatnak, az átfogó hálózatnak a tervét, hiszen ez egy következő szint a törzshálózatot követően. Elsősorban a meglévő tenti hálózatra épül ez, és azután következik az a munkaszakasz, amelyben a tagállamok frissítik a tenti információkat, vagy a jelen, meglévő infrastruktúrákat felújítják, vannak azért következetlenségek, vagy elvaratlan szálak még ebben a hálózatban. Ezt próbáljuk megoldani a tagállamokkal összehangolva. Ez egy nagyon fontos összetevője ennek a munkának, a törzshálózatra épülve. A törzshálózatnak nagyon fontos, hogy meglévő infrastruktúra tervre épüljön, ami már kapcsolódik az átfogó hálózathoz, és hozzáférési funkciót is biztosít ez a kiterjedt hálózat a törzshálózathoz. A kiterjedt hálózat különböző Európai Uniós politikák alapja, és például a is ide tartozik. Folyamatban van tehát ez a munka. Remélhetőleg tisztában látunk majd az átfogó hálózatról november végére, december elejére, és ami a törzshálózat és az átfogó hálózat közötti megkülönböztetést illeti, a törzshálózat felülről lefelé épül, az átfogó hálózat alulról fölfelé, különböző modális hálózatokból áll az átfogó hálózat, ez tartalmazza a kikötőket, közutakat, autópályákat és légikikötőket, kikötőket, és olyan összekötő pontokat is ki kell majd alakítani, amelyekre jelenleg nem léteznek még, logisztikai központok a repülőtereken, stb., hogy meglegyenek azok a konkrét fizikai infrastruktúra elemek, amelyek biztosítják egy ilyen több modalitású hálózatnak a működését. És a törzshálózat, mint említettem, jellegében preskriptív. Ami a politikának a tartalmi elemeit illeti, nem csak térképeink vannak, hanem egyeztetnünk kell majd az irányvonalakról is, és a szövegnek a tervezete majd ezután kerül kidolgozásra az egyeztetést követően. Összességében, ha a tervezési kereteket vizsgáljuk meg, és a finanszírozást, a kettő közötti kapcsolatot a végrehajtás teremti meg. Az egyik legfontosabb oka annak, hogy a tenté politikának a felülvizsgálatára sor került, és amiért nagyon érdekes ez a parlament és a tanács számára, az, hogy átlátható és már bizonyított végrehajtásra van szükség a terepen is. Ennek sok oka is van. A tenté politika nagyon ambiciózus, és nem mindig van rá megfelelő pénzügyi kapacitás, és aztán koordinációs problémák is felmerültek már a tagállamok között, a különböző finanszírozási források között, az Európai Unió költségvetésén belül is, és sok esetben vannak olyan összetevők, infrastruktúra elemek, amelyek egy bizonyos folyosón helyezkednek el, és ezeknek a működését nem megfelelően hangolják össze, nincsenek megfelelő szinergiák a határokon átnyúló példákat is lehet erre mondani, de egy tagállamon belül is, ahol bizonyos elemeket a TENTÉ finanszíroz, másokat a kohéziós alap, stb. És nagyon fontos, hogy ez transzparens, átlátható módon működjön, ne legyen finanszírozás, felhalmozás, és nagyon fontos, hogy úgy tervezzük meg az egyes elemeket, hogy ne legyenek kettőződések, párhuzamosságok, és szinergiákat tudjunk biztosítani a különböző projektek között és a különböző beavatkozások, támogatások között. Ezért nagyon lényeges, hogy ez a fajta finanszírozási megközelítés megszületett, ezért fontos a meghallgatás is, a bizottság is konzultációs anyagot adott ki májusban, amelyben hangsúlyoztuk, milyen fontos az erőteljesebb integráció. Talán az is, hogy összevonjuk a különböző támogatási elemeket. Ebből indultunk ki. Nagyon sok munka folyik ezzel kapcsolatosan most a bizottságban, a DG Regio és a DG Move bevonásával. Ez a törzshálózatra vonatkozik. Ennek nagyon fontos fókusza az európai hozzáadott érték, és aztán a végrehajtási mechanizmusokat be lehet építeni, vagy legalábbis nagyon szorosan koordinált módon lehet szinergiák biztosításával működtetni. Hogyha szavak mögé nézzünk, és megnézzük, hogy hogyan zajlanak a projektek a tenté projekt alapján, ez tendereztetés alapján történik, minden évben kiválasztunk néhány projektet, a tagállamok tesznek ezekre javaslatokat, mi választjuk ki a legjobbakat ezek közül, sokszor több, lényegesen több a, az igény, mint a költségvetésünk, a politika és a regionális politika alapja a programozási dokumentumok módszere, vagyis ez alapján döntik el, hogy mely projekteket finanszíroznak, a tagállamok elsősorban, náluk van ez a döntés, de természetesen együttdöntési folyamatban ebben részt vesz a bizottság is, de alapvetően nemzeti szintű döntésről van szó, és az Európai Befektetési Bank finanszírozza a projekteket egyedi alapon, bírálja el a hitel kérelmeket. Három különböző támogatási eszköz áll rendelkezésre, az Európai Befektetési Bank, illetve az Európai Uniós alapok egészen másként döntenek a finanszírozásról. Nagyon nehéz biztosítani a szinergiákat a projekt összetevők között egyetlen folyosón. Ezért nagyon fontos, hogy a bizottság kidolgozza az integrált tervezési kereteket. Ezt tartalmazza az a konzultációs dokumentum, amelyet Szaragosz előtt készítettünk. Ennek egyik fontos fókuszpontja a törzshálózat, ami egy jogi kötelezettség lesz. Ez a kiinduló pontja a legtöbb projektnek, amelyet európai szinten finanszírozni fognak. Ez az egyik rész. A másik pedig, hogy a régió főigazgatóságbeli fő kollégákkal dolgozunk azon, hogy egy olyan mechanizmus dolgozunk ki, ami talán egy egységes vagy integrált programozási mechanizmus, mindkét oldal nagyon elkötelezetten dolgozik ezen, hogy ennek alapján meg tudjuk állapítani, melyek azok a regionális vagy kohéziós politika szerint finanszírozandó programok, amelyek támogatást érdemelnek. Az, hogy az Európai Befektetési Bankkal hogyan tudjuk ezt összehangolni, az még nyitott kérdés hogyha megengedik, akkor tovább is lépnék a tervezési keretektől, amely egyébként nagyon erősen kapcsolódik a végrehajtási és finanszírozási megközelítéshez, ami még további kidolgozásra vár. Egy szakértői csoportot is vég, fel fogunk állítani a regionális politika alapján, Carlos Szeki elnökségével, a bizottságból, tagállamokból, Európai Befektetési Bankból érkeznek majd tagok, tehát nagyon sokféle résztvevője lesznek akár a tudományos világból is. Is, uh, is now available. A jelentésük, amit júliusban készítettek, már rendelkezésre is áll. A jelentés nagyon érdekes megállapításokat tartalmaz, például, hogy nagyon fontos, hogy továbbra is forrásokat áldozunk a közlekedés fejlesztésére, vagyis nem szabad infrastruktúra elemekre korlátozni ezt a megközelítést, hiszen a közlekedést egy egész ágazatként tekintjük, infrastruktúra, működési befektetések, beruházások szempontjából fenntartás, karbantartási költségek figyelembevételével, hiszen az infrastruktúra további karbantartást is igényel későbbiekben és aztán a finanszírozási stratégiának európai szinten figyelembe kell vennie mindezeket a komponenseket. A jelentés a közlekedési befektetésekre úgy tekint, mint egy kitörési stratégiának a része, ami nagyon fontos befektetés a gazdaság fejlesztése érdekében. És a jelentés azt is hangsúlyozza, hogy mindez megfelel a 2020-as stratégiának, hiszen a közlekedésre fordított források növekedést indukálnak a kitörési stratégiában is, közép-hosszabb távon is, a gazdasági növekedés érdekében, illetve a közlekedési ágazat versenyképessége érdekében globális szinten. Mindezeken túlmutatóan, ezeken a kijelentéseken és elemzéseken a jelentés három fő területet érint még a finanszírozási stratégia összefüggésében. Az első ilyen terület, hogy hogyan lehet az Európai Uniós költségvetést legjobban felhasználni, hogyan lehet összehangolni az uniós és a nemzeti szintű költségvetéseket, a közfinanszírozást, azután a második terület a közlekedési bevételeket hogyan lehet felhasználni közvetlen befektetésekre az, a közlekedési ágazatban, harmadszor pedig, hogy hogyan tudjuk fejleszteni azokat az eszközöket, amelyek elősegítik a projektfinanszírozást. Ezen a három területen ezeket a területeket együttesen kell kezelni, hiszen a három pillér között minden irányban van összefüggés, a legtöbb projektben bizonyos mértékig szerepet játszik állami finanszírozás valamilyen formában, és projektfinanszírozás is. Azért is lényeges ez, mert a költségvetésből, európai vagy nemzeti költségvetésből finanszírozott projektek hozzájárulnak a közlekedési bevételek felhasználásába, hasznosításába, és valószínűleg ezek a szempontok kölcsönösen erősítik egymást. A költségvetéssel kapcsolatosan tehát nem meglepő, hogy a szakértők megvizsgálták azt, hogy a kohéziós alapok és a TNT projektek hogyan tudnak jobban együttműködni. Ez már a bevezetőmben is elhangzott, most nem is akarom ezt tovább részletezni, de van egyfajta feszültség mi legalábbis ezt észleljük a kohéziós és a tenté célkitűzések között, és a jelentés arról is beszél, hogy a törzshálózat nagyon nagy hatással van a területi kohézió érvényesülésére és a területi program teljesülésére, és ez európai, az európai területek szempontjából nagyon lényeges. Ez a fajta feszültség inkább kormányzati kérdés nem annyira a szakpolitikai célkitűzések konfliktusát jelenti. A költségvetéssel kapcsolatos viták nem csak a kohéziós alapokról vagy a tentéről szólnak, hanem a közlekedési beruházásokról, kutatásokról. Persze ezeket is figyelembe kell venni a szakértők szerint. Sokféle olyan más program is van, mint a Marco Polo például, vagy a városi közlekedésre vonatkozó programok, amelyekben az EU-s költségvetést figyelembe veszik. A második dimenzió a nemzeti költségvetések és a mi munkánk közötti interakció. Vita van a hálózattal kapcsolatosan, ami a nemzeti és a költségvetési döntéseket illeti, a társfinanszírozási arányokról is vita folyik, hogy milyen arányban tudja az Európai Uniós, tudják az Európai Uniós források mozgósítani az állami forrásokat nemzeti szinten, és ez figyelembevételre kerül majd a TENTI politikai szakpolitikai felülvizsgálatában is. Aztán ami a közlekedési bevételeket illeti, itt két fő alapelképzelés érvényesül. Az egyik eh, az eh, ennek a szakbizottságnak a munkájának eredménye, vagyis az Eurovinyetta bevételeinek részleges eh, célszerinti elhatárolása. A közlekedési ágazat nagyon sok adóbevételt termel, de ennek csak egy része kerül vissza a közlekedési rendszerbe, és gazdaságilag volna annak alapja, hogy ezt a helyzetet felülvizsgáljuk. A nemzeti költségvetésekre persze ez nyomást gyakorolna, ez nagyon nehéz vita lesz. Nem tudom, hogy a bizottság mennyire lesz olyan helyzetben, hogy ezt a második kulcsfontosságú szempontot érvényesíteni tudja szakértői munka alapján. Nagyon sok érdekes elem van ebben, és a célzott alapok létrehozása mellett még azt is felvethetjük, hogy az Eurovinyetta bevételének egy bizonyos része talán egy központi instrumentumban összegeződhetne, amely a TNT projektek finanszírozására lehetne felhasználható, tehát ez is egy lehetséges finanszírozási forrás lehet. De minden esetre azt kell mondanom, hogy a szakértői csoport munkájának részben ez volt az eredménye. Ezt én nagyon érdekesnek tartom, a bizottság a jövőben azon fog dolgozni, hogy ez, erre hogyan tudunk építeni. A harmadik összeteve a projektfinanszírozás. Nagyon érdekes része ez a jelentésnek, abban az értelemben, hogy nagyon jól elemzi a pénzügyi piacok korlátozottságait jelen pillanatban, az Európai Befektetési Bankra is kitekintve nagyon érdekes dolgokat lehet megtudni a jelentésből a projektfinanszírozási lehetőségekről. Különösen a piaci elemzés alapján. Itt a piaci nehézségek elsősorban arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet garantálni a kötvények kibocsátását, vagy a hitelt, egy A vagy AAA minősítésű hitel felvevőnek jelen pillanatban nagy rész nem lehet finanszírozást biztosítani infrastruktúra projekteknek. Ennek van egy persze nagyon technikai része, remélem, hogy ezzel kapcsolatosan túl sok kérdést nem tesznek fel, de a projektfinanszírozás területén korábban voltak biztosítók, amelyek garanciát adtak a hitelekhez, a pénzügyi válság hatására nem áll rendelkezésre ilyen hitelbiztosítás, úgyhogy nagyon nehéz projektfinanszírozást biztosítani. Korábban 150 milliárd volt ez a, a finanszírozási forrás, most 60 milliárdra csökkent Úgyhogy ennek egy jó része eltűnt, és ennek egy jó része a közlekedési infrastruktúrákban került felhasználásra, úgyhogy a garanciákkal kapcsolatosan is vannak javaslatok, a magántőke finanszírozásból származó források felhasználásáról is vannak javaslatok, a 2020-as költségvetés mobilizálásáról a PPP projektek is nagyon érdekes dimenziót adnak ennek a munkának, és ezekben is van némi magántőke bevonásra lehetőség. Ezen a ponton nagyon részletes a jelentés, az európai projekt kötvényekről is beszél, visszamutat, visszamutat ez arra a régi elképzelésre, hogy infrastruktúrafejlesztésre az Európai Unió ilyesfajta követ, kötvényeket bocsáthat ki, kockázat megosztás érdekében az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Bank között. Köszönöm szépen, hogy ilyen hosszasan figyelemmel hallgattak. A folyamat jelenleg zajlik. Biztosítanunk kell, hogy a szakbizottságot a továbbiakban is teljes körűen tájékoztatjuk, bevonjuk ebbe a folyamatba és ez vonatkozik arra is, amikor a keretek további kidolgozása történik majd, és remélhetőleg a jövőben is folyamatos tájékoztatást tudok adni a szakbizottságnak a munkára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pakei úr. A frakciókoordinátorok felszólalásai következnek. Először LPP Grós úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentést a bizottságnak is. Paké úr nyilvánvalóan csak azt mondhatta el, amit elmondhat itt a szakbizottságban, ezért talán a bírálatot nem kell, hogy szívére vegye, de talán az intézmény szívére veheti. Sok minden, amit elhangzott, az egy kicsit dejavű érzetet keltett bennünk. Nem csak az elmúlt hetekben, hónapokban, hanem az elmúlt években is sok mindent már hallottunk ebből Attól tartok, hogyha a jelenlegi eljárást nézzük, akkor azt hiszem a legfontosabb témákkal nem foglalkozunk, mert túl, soka, túl sok időt fordítunk arra, amit már tudunk, amit már százszor kielemeztünk. Hogyha három fontos kérdés van, akkor ezek a következők. Először is, mit kell tennünk, másodszor ki dönt, harmadszor ki fizet. Az első kérdést már sokszor megválaszoltuk. Az egyetlen új dolog számomra itt talán csak az lenne, amit talán már korábban is elvárhattunk volna nevezetesen egy koordinációt a között, hogy mi történik az európai pénzekkel regionális szinten a közlekedésben. A második és a harmadik kérdés olyan téma, ahol tulajdonképpen nem annyira a finanszírozás technikai részéről van szó, sokkal inkább a politikai akarat elhatározása lényeges, hogy akarunk-e tenni valamit, vagy sem. Azt hiszem, hogy alapvetően meg kell vizsgálni nyilvánvalóan azokat a kérdéseket, amelyek itt elhangzottak, de hogyha holnap megvan a politikai akarat, hogy a pénzeket többek között bizonyos strukturális alapokon belül felhasználjuk arra, hogy egy koherens közlekedési koncepciót hozzunk létre Európában, akkor nem nincs szükség számos elemzésre, akkor legfeljebb két-három egyértelmű mondatra van szükség, amelyek egyértelmű, hogy ennyi és ennyi pénzt költünk ezekre és ezekre a projektekre. Ami a pénzek felhasználását illeti, az imént ön is elmondta, azt hiszem egyrészt az azzal kell számolnunk, hogy a jövőben kevesebb pénz áll a rendelkezésünkre, tehát észszerűbben kell bánnunk a pénzzel, másodszor pedig a jelenlegi forrás, bevételi forrásokat jobban fel kell használni, illetve a jövőbeni új forrásokat. Hogyha nem gondoskodunk mi itt a szakbizottságon belül, és a tanács nem gondoskodik róla, hogy a költségek internalizálásából származó bevételeket felhasználjuk a mobilitás területén, bármilyen formában, legyen ez kötelező formában, vagy pedig talán a tagállamok ösztönzése révén, kofinanszírozás útján, tehát függetlenül attól, hogy milyen módon tesszük ezt, de hogyha ezt nem sikerül elérnünk, akkor talán a költségek internalizálásáról szóló vitát talán érdemes lenne teljesen bere, berekeszteni, mert akkor az egész falrahány borsó gyakorlatilag az egész téma körben. Hogyha a tagállamok és a tanács nem egyezik bele abba, hogy e, ebbe befektessünk, és hogy azok az esetleges új forrásokat felhasználjuk erre, ha nincs meg ez a politikai elhatározás, akkor azt hiszem a törzs hálózatban nem sikerül akár még egy kilométert sem előre jutnunk. A jelenlegi, elem, a jelenlegi helyzetet számomra következőképpen fest. Felmerül a kérdés, mikor fogjuk a lényeges politikai döntéseket meghozni ezekben a számomra három fontos kérdésben. Mikor várhatunk a bizottság és a tanács részéről is egy világos állásfoglalást ezekben a kérdésekben, hiszen úgy gondolom, hogy a jelenlegi viták nem járulnak hozzá, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. Ezek a projekt előkészítése szempontjából jók, de mindez teljesen lényegtelen lesz, hogyha az általam említett fontos kérdéseket nem válaszoljuk meg. Ki dönt? A tagállamok amelyek EU-s eszközöket használnak fel, egyedül dönthetnek, vagy pedig mi, az Európai Parlament, akár együtt a bizottsággal szeretnénk valamilyen módon befolyásolni a pénzek elköltését, és hogyan egyeztetjük össze a jelenlegi eszközöket az esetleges új eszközökkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a Kadrai úr a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugyan megalapodtunk abban, hogy mit mondunk, de hát azért megfogalmazhatom a véleményemet. Vannak kérdéseim is. Mi a szakértői véleménynek a státusza? Azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes javaslat volt benne, de mi történik majd a jelentéssel? Elfogadja a bizottság, vagy nem? A szövegből az derül ki, hogy először is koncentrálnunk kell az alapvető hálózatra. Átláthatóságot akarunk. Ehhez kellene kritériumok. Nem tudjuk egyelőre, hogy mik ezek a kritériumok. Tehát a következő lépés a kritériumok felállítása. Ez pedig elvezet a következő lépésekhez, hogy milyen, mit kell tennünk. Két javaslat van, még az alaphálózatban is koncentrálnunk kell a, a korlátolt forrásainkat, és arra koncentrálni, hogy mire van szükség Európában. Itt ugyanaz alkalmazandó, mint korábban, tehát hogy mik a kritériumok, hogy határozzuk meg a prioritásokat. Azt hiszem, a parlamentben több ponttal kapcsolatban koncentrálnunk kell, arra kell figyelnünk, hogy mik legyenek az eredmények, meg kell vizsgálni a, a projekteket, a határokon útnyúló, többi. A forrásokat illetően több érdekes lehetőség is mutatkozik. A harmadik megjegyzésem, hogy hogy lehet összehangolni ezt a munkát, hogy legyen javít, hogy lehet javítani ezen a munkát a koordinátorok munkáján, hogy hatékonyabbá tegyük. Itt a tagállamoknak engedményeket kell tenni, tehát velük ütközünk a, a felelősségi körök átadásában, beszéltünk itt a forrásokról, az eurócímkéről, és itt az a kérdés, hogy a tagállamok ebben egyetértenek-e majd. Tehát a javaslatokat jóvá hagyják-e? és pedig, hogy a követelményeket kössük az EU tám támogatásához. Tehát itt a furkosbot és a mézes madzag megközelítés lesz majd. Tehát lesznek olyan tagállamok, amelyek nem kapnak olyan sokat. De a kérdés az, hogy meddig, tehát mikor tesszük, meddig tesszük, és meddig mehetünk el ezekben. Javaslatokat kell tenni, ambiciózusoknak kell lenni ezeknek a javaslatoknak, és hogyha ezeket meg tudják valósítani, akkor támogatjuk őket. Ugyanakkor nem vagyok túl bizakodó, mert nyilvánvalóan mennek, megvannak a költségveti korlátok. Vannak olyan tagállamok, akik dinamikus közlekedési hálózatot szeretnének. Nyson asszony, a liberális. Köszönöm, elnök úr. Hogyha Matthew Grosz Dezsavűről beszél, nos, én még nem vagyok itt ilyen régóta, de gondolom én is, hogy ez a téma újra és újra visszatér. Tudjuk, hogy a közlekedés a közös piac legfontosabb része valahol, és tudjuk, hogy nagyon-nagyon fontos ezért. Tudjuk, hogy a közlekedésben túl kevés a forrás ahhoz, hogy a javításra szoruló struktúrákat valóban jobbá tegyük. Hogyan tudjuk a meglévő forrásokat a legjobban felhasználni? Újra és újra felmerül ez a kérdés. Pekió úr ön arról beszélt, hogy a TNT hálózatot nem csak a pénzügyi kapacitások mentén tervezték meg. Én úgy gondolom, hogy pont elfelejtették, megfeledkeztek ezekről a kapacitásokról. Boldog akarták tenni az összes tagállamot, túl sok projektet vontak be a tentébe. Szaragoszában, Spanyolországban ezt meg is beszéltük. Ott arra jutottunk, hogy a rengeteg projektből ezeket nem is tudjuk egyszerre finanszírozni tulajdonképpen, ezekből néhányat ki kell emelni, és ezeket a legfontosabbakat kell finanszírozni. A legmagasabb hozzáadott értékről is beszélt ön. A kérdés az, hogy ezek, ezeket hol találjuk, ezek a fontos gazdasági központok Európában, vagy sokkal inkább a határokon átívelő projektek esetében, amit mi támogatnánk. A tagállamok általában a határokig jutnak el a projektekkel. Nagyon fontos lenne azonban európai szinten az teljes átfogó hálózatot finanszírozni. Szaragoszában elgondolkodtunk azon, hogy mit is lehetne itt tenni. Fontos, hogy előrelépést érjünk el. Nyilvánvalóan nagyon nehéz prioritásokat meghatározni, hiszen ez azt jelentené, hogy valakitől elveszünk valamit, másoknak megadunk valamit, és nyilvánvalóan senkit sem akarunk megsérteni, ezért nagyon nehéz ez a kérdés. Nem létezik még közlekedési alapunk sem, amelyet szeretett volna biztos úr létrehozni, ugyanis a regionális politikusok azt mondták, hogy egy regionális alap elegendő, itt sem sikerült elére lépést elérni. Számomra nagyon fontos lenne, és esetleg megoldást is jelenthetne. Ez a az earmarking, ugyanis ebben az esetben talán a tagállamokat lehetne motiválni mondván, hogyha egy bizonyos szállítási útvonalon beszedjük a díjakat, és azokat az infrastruktúrára tudjuk fordítani, akkor ez egy motiváló tényező. De ez az egész történetnek csak egy része. Ezért az én kérdésem a következő lenne, mi a helyzet a prioritások priorizálásával? Ezek csak üres szavak voltak, vagy valóban meg akarjuk ezt tenni, és hogyan tesszük ezt, hiszen ez előre mozdíthatna bennünket. Köszönöm. Köszönjük Lichtenberger asszony a zöldek nevében. Ja, herzlichen Dank, ich hab... Köszönöm szépen. Átnéztem ezeket a dokumentumokat, és azt kell mondanom, hogy az ehhez hasonló táblázatok igen nehezen értelmezhetőek, és nos, nem biztos, hogy túl sokat mondóak. Nagyon szép tarkák, színesek, csak fekete-fehérben nyomtattam ki ugyan, de őszintén szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem igazán beszél magáért. Előfordulhat, hogy ez a bizottságnál egyfajta stílus, amit követni szoktak, de azt hiszem, hogy az ilyen táblázatok alapján nagyon nehéz az állampolgároknak megérteniük, hogy mit szeretnénk és mit teszünk és ezzel megerősítjük azokat az előítéleteket az EU-val szemben, melyek szerint az Európai Unió nagyon távol áll a polgároktól. Nagyon jó lenne, hogyha közérthetőbbek lennének ezek az ábrák. Rátérnék most a tartalomra. Kezdeném a hosszú távú finanszírozással. Ezzel mindjárt a Ezzel egy bizonyos összeg az írmárkénk folyamatához jutunk el ismét. Nagyon fontos, hogy ne az összes forrás ismét a közúti fejlesztésekbe folyjon be, hiszen ezzel a saját magunk által kitűzött célok ellenében tennénk ismét valamit. Ezzel a multimodális megközelítéssel igencsak fennáll ez a veszély. A köztes fázis vonatkozásában, hiszen jelenleg még mindig a döntési folyamat kellős közepén vagyunk. Hogyha ma azt mondjuk, hogy mindazok a tagállamok, akik bevezetik ezt, akkor át kell, hogy adják a forrásokat az Európai Uniónak, és már nem tudnak részt venni a döntési folyamatban, hogy mi is történjen a pénzekkel. Ebben az esetben akkor végül is a teherszállító lobby nyer, ugyanis ekkor sehol sem fogják bevezetni. Csak is akkor lenne észszerű a dolog, hogyha kötelezővé tennénk, hiszen akkor valóban azt mondhatjuk, ez valóban egy hozzáadott értéket teremt. Németország, Ausztria talán részt vesz ebben, ők egy közös kasszába fizetnek be, de senki sem tudja, hogy mire fordítják ezeket az eszközöket. Ez politikailag nem megvalósítható. Ezzel tulajdonképpen egy nagyra törő projektet vágunk sútba tulajdonképpen. Tudományosan úgy lenne helyes, hogyha kötelezővé tennénk, akkor lenne észszerű. De hogyha senki sem tudja, illetve a tagállamok nem tudják, hogy mi történik a pénzekkel, akkor ennek nincs valójában értelme. Számomra ez egy kulcsfontosságú téma. Elméletben mindez nagyon szép és jó, de politikailag nem megvalósítható, és ez a bevételi forrás ezzel elvész számunkra. Amit nem tudok megérteni, az a töretlen derülátás, ami a PPP projekteket illeti. Az ilyen hosszú távú projektek esetében ez mindig nehéz kérdés volt. A bizottság egy dokumentumot is összeállított, amely világosan kimondja, hogy ez nem megfelelő megoldás ezen projektek számára. A rövid távú projektek esetében a befektetők beruháznak, de a hosszú távú infrastruktúrás projektek esetében, amelyek majd csak 50 év múlva térülnek meg, ez nem egy kedvező megoldás. A bizottság maga is megállapította ezt. Ezért újra és újra felmerül bennem a kérdés, hogy miért ragaszkodnak ehhez újra és újra. Még egy kérdés. A már meglévő kapacitások jobb felhasználása, remélem ez alatt nem azt érti, hogy a, hogy a hétvégi és éjjeli fuvarozás öm, tilalmának feloldására gondol, hiszen ezzel a lakossággal is, a népességgel is egy konfliktusba kerülnénk. A kohéziós célokkal kialakult konfliktusok esetében is ez egy probléma lenne. Az akkori miniszterelnökök megállapodtak bizonyos kérdésekben, ennek a mai állapotokhoz már semmi köze nincsen. A problémám tehát mindenek előtt az, hogy nagyon örülnék, hogyha a politikai realitásokhoz térnénk vissza, és hogyha azt mondja, hogy ezt kötelezővé kell tenni, és ezzel lezárom mondandómat, akkor egy tagállamban, és nem csak az új tagállamokra gondolok, hanem a régiek közül is néhányra, ahol egyszerűen nincs elegendő pénz, akkor ott a kötelező vétételnek egyszerűen majd vége szakad. Tehát ahol nincs pénz, így szól egy német közmondás, ott a császár elveszítette a jogait. Ez azt jelenti, hogy ott már gyakorlatilag semmit nem lehet elérni. Hogy akarjuk ott megvalósítani az elhangzottakat? Ez elméletben jól hangzik, de a gyakorlatban ez igencsak nehéz lesz. És végezetül nagyon örülök annak, hogy nagyobb figyelmet fordítottak a kikötőkre. Köszönjük szépen, köszönjük Lichtenberger asszony. Van egy észak-angliai mondás is, hogyha nincs az embernek pénze, akkor semmit se tud kapni. Nos, akkor Meissner asszony választókerületéből vannak itt látogatók. Szeretettel üdvözöljük őket és kérem adják át a bizottságunk üdvözletét azoknak a kollégáknak is, akiket sajnos nem tudtunk itt leültetni. <clears throat> És köszönjük Meissner asszonynak a ma délelőtti ülésen is a látogatókat. Nos, akkor megkérem a kollégákat, hogy három percben időzítsék a hozzászólásokat, mert akkor a bizottság válaszára is lesz idő, Gancsian úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a csomagot. Lichtenberger asszony lehet, hogy önnek van fekete-fehér táblázata, nekem még az sincs. Szeretnék a koordinátorom véleményéhez visszatérni. és a három percben a tervezésről és a végrehajtásról szeretnék beszélni. Ugyanis a tervezés az nagyon lényeges. De ma egy más helyzetről beszélünk, ez a tízes folyosó, közlekedési folyosó. A különböző hálózatok között a kapcsolatok vannak, és vannak központok a bizottság, legalábbis a bizottság meghatározása szerint azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy megváltoztassuk a módszereinket. Nos, van már egy alap. Attraverso alcune, alcune vie che dopo indicherò e che sono già in parte anche dette. Nos, bizonyos irányvonalak mentén egy új alapot kell kialakítanunk. És ennek a célja az lenne, hogy úgy finanszírozzuk a különböző projekteket, hogy ennek hasznát lássák. És olyan alapot kell létrehozni, amelynek van egy jogalapja, és hogy mi, ha lenne hasznos a különböző folyosók szempontjából. Tehát fel kell használni a jogi forrásokat, a, és beépíteni ezekbe a folyosókba. És akkor egyszerűsítjük a dolgokat. Hogy lehet tehát akkor ezt megoldani? Racionalizálni kell, és az eurókötvényeket is fel lehet használni, Tehát olyan pénzeket felhasználni, amelyeket később be lehet hajtani. És az euró címkével, az euróvinyettával kapcsolatban is tennünk kell valamit, hiszen nem szabad túlterhelni ezzel még, tehát nem szabad még megemelni a közlekedési költségeket. con garanzie finanziarie nel, nel, nella partnership pubblico-privato, costruzione del GEI e non riesco Újra és újra gondom van azzal, hogy ezt világossá tegyem. Talán elnök úr egyszer ezt nyugodtan, szépen lassan megtesz, megtehetjük, megbeszélhetjük. Gyakran ezt összekeverik a struktúrális alapokkal, ez egy adhok alap, amelynek saját jogalapja van. Ez egy független alap. Hogyha a nem egy adhok módon határozzuk ezt meg, akkor itt van egy jogalapunk. Remélem, hogy később majd ezt részletesebben kifejthetem. Eljáll a szendelasszony. Köszönöm, elnök úr. Ja. Pake úrnak köszönöm szépen a beszámolóját. Nagyon érdekes volt megkezdeni ezt az ismerkedést a csomagról. Korábban nem volt megfelelő információ. Először is úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen a mm, következő követségvetési időszakra vonatkozó vita összefüggésében, hogy a közlekedési alap létrejöjjön egy külön autonóm egységként, ha a korábbi pénzügyi perspektívában a legfontosabb téma a kutatásfejlesztés volt, akkor most itt van az alkalom, hogy a mobilitásra, az infrastruktúrára és a közlekedésre összpontosítsunk. Ez egy politikai jelzés különösen ha figyelembe vesszük, hogy a bizottságnak értékelnie kell annak a hatását is, hogy nincsen megfelelő költségvetés a TNT hálózatra. Múlt csütörtöken mi történt például a francia sztrájk kapcsán, vagy holnap a belga sztrájk kapcsán mi fog történni? Van egyfajta kölcsönösség, vagy egy körkörösség, és nagyon fontos, hogy ezt az új irányvonalat kövessük. A bizottságnak segítenie kell a hatás tanulmány létrehozásában, vagyis megvizsgálni annak a hatását, hogy nincsen elégséges forrása a közlekedés finanszírozására. Azt javasolnánk, hogy legyen egy lehetőség arra, hogy talán egy ilyen aranyszabály legyen eh, a produktív infrastruktúra befektetések tekintetében. Szeretném tudni a javaslat kapcsán, Koszta úr is említette ezt a lehetőséget a francia modell alapján, nem nagyon jól értettem, de ami alapvető fontosságú, az, hogy meglegyen ez a lehetőség, hogy infrastruktúra beruházások történjenek, de hogyha ezt a deficitben kell figyelembe venni, akkor ez nagyon hátrányos. Tehát nagyon fontos ez a hatástanulmány. Fontos az is, hogy a bizottságnak van-e lehetősége arra, hogy összehangolja az érdekeket olyan módon, hogy idézőjelben kötelez a tagállamokat ebben az új időszakban a társfinanszírozásra, ahol erre szükség van az euróvinyeta szempontjából pedig azt kérdezem a bizottságtól, hogy van-e arra lehetőség, hogy a bizottság közösségi érdekből kötelezze a tagállamokat arra, hogy forrásokat fordítsanak a közlekedésre Spanyolország esetében, majd valamikor jövő, a jövőben felmerül egy olyan probléma, hogy van egy olyan szabályunk, hogy egyfajta alapszabály alapján minden egy célra fordulja minden forrás, ami pedig egy másik témát illet, vannak-e európai precedensek arra, hogy az ilyenfajta kötvények alkalmazása sikeres volt valamilyen példában. A következő Molda úr. Csak mondanám, hogy ha kifut az időből, akkor jön a kalapács. Tessék parancsolni három perc. Elnök úr, új vagyok ebben a szakbizottságban, úgyhogy lehet, hogy van valami tudnom, tudnom kellene, de hogyha megnézzük a projektek finanszírozását, látjuk, hogy nincs elég pénz. Megemlítette az európai és a nemzeti költségvetések helyzetét, az Európai Befektetési Bank szerepét és a PPP projektek szerepét. Vannak-e statisztikák erre vonatkozólag, amik megadnák nagyjából, hogy a következő pénzügyi programozási időszakban milyen arányokra számíthatunk? Nagyon érdekes lenne ez. Aztán az a jövőre előre tekintve nem vagyok nagyon derülátó a költségvetéssel kapcsolatosan, hiszen a nemzeti költségvetések megnyírbálása van folyamatban. Az európai költségvetésre is sokkal több igény van, mint amennyi forrás rendelkezésre áll. Van-e lehetőség arra, hogy az Európai Banknak több garanciát adjanak? Most ezt az európai költségvetésből tesszük meg, van egy ilyen költségvetési sor, és ezen kívül van egy tartalék az európai költségvetésben, amelyet a nemzeti kormányzatok, a nemzeti költségvetések garantálnak. A bizottságnak van-e információ arra, arról, hogy mi ezeknek a garanciáknak a multiplikátor hatása? Tehát ha mondjuk beszélünk 100 milliós mértékű garanciáról a költségvetésben, ebből mennyi hitel keletkezik ez a multiplikátor hatás általában, ez alapján határozzák meg. Aztán még egyszer az elnökre pillantok az utolsó észrevételem előtt. Mm, az utaknak mely, milyen százalékát finanszírozzák PPP keretében, és hogyan történik ezekben az esetekben a refinanszírozás a magántékok e bevonása esetében, vagyis e, a magánbefektetők hogyan refinanszírozzák e, ezeket a projekteket. A bizottság tud-e erre példát mondani? Köszönöm szépen. Köszönöm. Két perc és 20 másodperc volt ez. Gratulálok és köszönöm. Talán a következő esetben még nehezebb lesz Kramer úrnál tartani az időt. A németek azt szokták mondani, hogyha már nem tudom, hogy mit tegyek, akkor egyszerűen egy munkacsoportot hozok létre, hogy európai szinten ezt úgy fordíthatnánk le, hogyha nem tudom, mit tegyek, akkor oldjuk meg PPP konstrukcióban. Ez gyakran nem működik, Érdemes lenne ettől elbúcsúznunk. Ez, az emberek azt hiszik, hogy ez egy kívánság műsor, mind helyi szinten, mind nemzeti szinten, mind európai szinten. Miért is mi változtatnánk ezen? Nehéz a kérdés. Berlinben, hogy egy példát hozzak, amikor leomlott a fal, az volt az alternatíva, hogy vagy 30 év alatt 5 kilométernyi metrót építünk, vagy 3 év alatt 100 kilométernyi villamos hálózatot. Látjuk, hogy a milliárdok eltűnnek, nem hatékony a projekt. Nemzeti szinten Németországban szintén ezt látjuk, a Stuttgart 21 projekt az egyik, a türingi erdőn áthaladó ö, hálózat a másik, milliárdok vesztek el. Az elkövetkezendő tíz évben a rendelkezésre álló források 70%-át kell fordítani. A harmadik pedig az, hogy Európában hár, 30, a 30 transeurópai hálózatból egyedül négy projekt esetében Messina és Torino kettő ebből. Tehát ez a négy projekt olyan projekt, ahol az források megduplázásával 60-40 százalékban valósítjuk-e meg a projekteket, teljesen mindegy, mert nem fogjuk megélni ezek megvalósulását. Ez azt jelenti tehát, hogy nagyon fontos a projektek összekapcsolása, kofinanszírozása. Hogyha Németországból például a tartományok és a városok aláírják a következő tíz évre vonatkozó projekteket, akkor nagyon kis számú projektet látnánk az elkövetkezendő években. Hasonló a helyzet Európában másutt is. Olaszországban három nagy projekt létezik. Lyon, Torino, a Messinai projekt és még egy másik. Mindenki tudja, hogy sohasem fognak ezek megvalósulni, mégis ragaszkodunk hozzá. Itt egy alap, ott egy alap, ez egyszerűen megvalósíthatatlan, elfogadhatatlan. Az utolsó példa, ezt is már sokat emlegettem, Spanyolországban olyan autópályák vannak, amelyeket európai pénzekkel hoztak létre, ezek viszonylag üresek, mert az autópálya hasznosításának költségei olyan magasak, hogy a teherautók ezért inkább az autóutakra használják. Ezt látjuk Németországban is. Ezért kötelezni kellene ezen projektek esetében azt, hogy gondoskodjanak a, arról, hogy megtérüljenek ezek a projektek. Hogyha ezt nem tesszük, akkor elfelejthetjük az egészet. Muszáj egyszerűen megértenünk, hogy el kell búcsúzni attól, hogy műsort csináljunk. Csemóza úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy percben szeret szeretnék köszönetet mondani Paké úrnak, hogy látogatott a parlamentbe. Azt jegyezném meg, hogy az az elképzelés, hogy a kiválasztott projekteknek minél nagyobb európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük. Ezzel összefüggésben nagyon fontos, hogy legyen egy költséghaszon elemzés is arról, hogy mi a makroökonómiai haszna az egyes folyosóknak. Ennek alapján tudnánk felmérni jobban, hogy mi a jobb választás, és ez gyorsan értéket teremtene. Gazina Meissner asszony véleményét teljesen támogatom, vagyis hogy még a prioritások között is priorizálnunk kell, ahogyan ön is elmondta a spanyol autópályák példáján, ezekből semmiféle makroökonomiai haszon nem származik. És ezekből a hibákból tanulnunk kell, a tanulságokat pedig érvényesíteni a következő döntésekben. Végül pedig, ami az európai érdekeket illeti, különböző szűk keresztmetszetek alakulnak ki tagállamok között, és azt is fontos megjegyezni, hogy a belső piac kiteljesítésében nem csak szabályozási akadályok vannak, de például Spanyolországban a katalán and, and, and, and this is all I wanted to share with you. Remélhetőleg a katalán vasutak is alkalmazzák majd az európai standard síntávolságot. Köszönöm, elnök úr. Rövidre fogom én is. Párki doktor úr nagyon szépen elmagyarázta itt az eljárást. Talán jó lenne, hogyha a költségvetés jelenlegi helyzetéről is szólna néhány szót. Tudomásom szerint az a 130 milliárd, amelyet amely az EU rendelkezésére áll, Ebből 1,8 vagy 2 milliárdot fordítanak a különböző transeurópai hálózatok finanszírozására. Tudjuk azt is, hogy mi a konkrét időkeret, hogyha és tudjuk, hogy ezen belül 20-30%-át tudjuk megvalósítani a feladatainknak. Ezért nagyon fontos, amit Paké úr is elmondott, az egyes tagországoknak világosan fel kell mérniük, hogy milyen bevételeket realizálnak tulajdonképpen a közlekedési ágazatban, egészen az úthasználati díjakig. Sok más dologról is beszéltünk, a telematikáról, a Galileóról. Nagyon fontos, hogy mindaz, amit ott befolyik, azt a TNT refinanszírozására felhasználjuk hogyha a, például az EFRE eszközökről van szó, akkor ott vannak konkrét eszközök az infrastruktúra számára, és nagyon fontos lenne, ami a keleti bővítést illeti, nagyon fontos lenne. Ebből kell aztán elméletben egy alapot létrehozni, hogy egyáltalán lehetőségünk legyen arra, hogy ezt a transeurópai hálózatot összekössük, illetve megvalósítsuk belátható időn belül, és amit Németországot illeti, ott csak a vasút területén valósult meg a tent. Ott a vízi közlekedés esetében legyen szó a Rajna, Majna, Duna vonalról, amely nagyon fontos lenne, tehát itt sajnos nem valósult meg semmi, az összes a vasútra vonatkozik, és nem mondhatjuk azt, hogy nyilvánvalóan, hogy nem szabad vasútállomásokat építeni, és aztán jön a Stuttgart 21 példája. Tehát, hogyha a vasútról van szó, akkor nyilvánvalóan szükség van vasútállomásokra, hiszen ezek nélkül nem valósulhat meg az egységes európai vasút. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, külön úr. valószínűleg a látogatók érzékelik, hogy jelentős regionális választások következnek Németországban. Nos, mielőtt Pakai úrnak visszaadom a szót válaszadásra, akkor röviden annyit mondanék hogy Mulder úrnak a megjegyzését a finanszírozása kapcsolatban figyelembe kell venni. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy milyen módon tudnánk finanszírozni. Említette Barozó úrnak a beszédét az eurókötvényekkel kapcsolatban. Én az állami magánpartneri kapcsolatokat illetően szkeptikusok vagyok. A tapasztalatom ugyanaz azt mutatja, hogy elvben ezek a kapcsolatok jók, de a valóság mindig is az volt, hogy a magán rész a nyereséget lefölözi, és az állam a kockázatokat vállalja. Tehát, hogyha a PPP valami eredményt akart, akar elérni, akkor a kockázatokat biztosítani, tehát biztosításokat kell a kockázatokra vállalni. É, tehát épp ezért én szkeptikus vagyok, de hogyha ez sikerül megoldani, akkor jó. De hogyha megvizsgáljuk azt, hogy Mulder út mit mondott, akkor meg kell azt is vizsgálni, hogy hogy tudunk pénzalapokat találni ezekhez a projektekre. Hallottuk Pake úrtól, hogy a tagállamoknak szüksége van prioritizálásra hiszen nagyon, túl sok áru van a bevásárló szekéren. Tehát akkor vannak olyan áruk, amiket vissza kell tenni a e, polcra. Lehet, hogy eznek nem örülnek bizonyos tagállamok, tehát hogy vissza kell tenni bizonyos termékeket a e, polcra, de a pénzügyi valóság tulajdonképpen ezt kívánja és akkor felveti ez a kérdést, hogy mik legyenek a prioritások számomra, hogyha megnézzük az európai hozzáadott értéket. Tehát az európai szállítást, és itt az európai szó a fontos, akkor a határon átnyúló kérdéseket kell megvizsgálni, hiszen egyelőre a határokon megállnak a, például a nagysebességű vonatok, mert a tagállamok nem végezték el a feladatokat. Tehát a kérdés az, hogyha a Perpignan Barcelona magas sebességű, nagysebességű vonat sikerül, akkor már tettünk valamit. Nos, akkor Peke úr, röviden, a lehetőségeknek mérten, kérem szépen válaszoljon. Nagyon sok kérdés hangzott el a képviselőktől, de kérjük szépen, hogy válaszoljon ezekre tehát a tagok által felvetett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottság tagjainak is a hozzájárulást nem fog olyan sokkal hosszan beszélni, mint korábban, de hát azért a kérdések nagyon sok nagy területeket fednek le. Hát két-három megjegyzés, eh, amely remélhetőleg eh, nagyon sok kérdést és megjegyzést lefed. Nem tudom, hogy a PPP-kkel kezdjem-e, de mivel az elnök úr ezt említette a végén, hagy említsem. Nos, az ezzel kapcsolatos szkepticizmus és korlátok, az valóban jó, józan észre utaló alap, hogy elkezdjük a vitát erről. Mennyire nehéz PPP-t felállítani? Vannak olyan tagállamok, amelyek ezekkel nem foglalkoznak, lehet, hogy vannak kapacitásaik állami, tehát nemzeti vagy pedig helyi szinten, és ezért ettől függ, hogy hogy milyen szerepet játszanak az egyenletben. De az Mulder úr által említett projekt az 70%-ban EU költségvetés, a TENTI az 50%-ot jelent, és 10-12 százalék lesz az Európai Beruházási Bank kölcsönéből. Tehát ilyen módon lesz finanszírozva ez a projekt, de ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak vissza kell téríteni bizonyos részeket majd a projektek során. Nos, tehát a prioritást élvező projektekkel kapcsolatos adatokat az éves jelentésünkben megtalálják. Ugyanakkor a projektfinanszírozását nem csak a PPP, hanem az egész, az komponense a, a különböző projektekben való beruházásoknak, és ez egy érdekes lehetőség, és a szakértői csoport egyik javaslata például az, hogy hogyan és azt hiszem, hogy ezt hallottuk a folyosó projektekkel kapcsolatban is, hogy hogyan tudunk kulcs projektstruktúrát kialakítani a folyosó mentén, amely határon átnyúló, tehát hogy tudunk a beruházásokra kölcsöneket kapni, akkor kötvényeket a beruházás egy töredékére, és aztán vagy az EU, vagy a tagállami költségvetésből is lehet támogatást találni. Nos, ezek érdekes jogi és kormányzási irányítási kérdéseket vetnek föl, és nyilván figyelembe kell venni, hogy mik a bevételek az ilyen folyosokat illetően, tehát a projektfinanszírozás az nem csak a PPP-t veti fel, hanem szélesebb értelemben más. Tehát ez csak egy része a szükséges beruházásnak. És ezért szükség van stratégiákra, a különböző támogatásokat, bevételeket, stb. illetően. Nos, azt is meg kell említeni, hogy meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudunk hatékonyabbak lenni, és hogyan tudunk az, e, hogy tudjuk az európai hozzáadott értéket látni. Tehát hogy lehetünk hatékonyabbak. Erről már gyakran beszéltünk, tehát az, hogy nem új infrastruktúrára kell építeni, hanem a meglévőre de ezt jobban kell felhasználni. Tehát például a közlekedés irányító rendszerek és a hozzácsatolásuk a közlekedési módokhoz fontos. Ezt jobban kell felhasználni, és sok munka szükséges ehhez a tagállamokkal, azért, hogy a tudás alapot javítsunk, azért, hogy tudjuk a további beruházásokra rám, tudjunk rámutatni ezekre. Nos, amikor említették a Palermoit, itt például meg kell vizsgálni, hogy hol vannak kapacitási korlátok eh, ma, és mikor, mik lesznek jövőben. Nos, a tagállamoknak eh, megfelelő tudásalapra van szükség azért, hogy ezeket a valós szükségleteket eh, láthassák. Aztán van egy másik nehéz vita, amit korábban nem említettem, ez pedig a normáknak a kérdése, a szabványoknak a kérdése. Tehát, hogy mindenütt szükség van-e magas, nagysebességű vasútra, vagy pedig autópályákra. Tehát az övetkező években a prioritások és a hatékonyság szempontjából ezt is meg kell vizsgálni, és megbeszélni a tagállamokkal. Jó, tehát az valós szükségleteket jobban meg kell célozni. Nos, ilyen alapon azt hiszem, hogy a kulcsfontosságú prioritások, ahol a legnagyobb a hozzáadott érték a, a határterületek és a szűk keresztmetszetek is. Ezek a szűk keresztmetszetek a, a hálózat működését lényegesen befolyásolják, és ezen javítani kell. Aztán a intermodális kapcsolatok, tehát össze kell hozni a különböző közlekedési módokat, és amikor összekapcsoljuk a különböző központokat, Uh, és itt az a, autópályákat is meg kell vizsgálni, és ezeket közösen kell értékelni. És nyilvánvalóan a negyedik terület az a közlekedés irányítás és nyilvánvalóan ezeknek a területeknek nagy az európai hozzáadott értéke, és hogyha a megfelelően folyik a folyamat, akkor ezek a kulcsfontosságú projektek azok az országoknak megfelelően is koncentrálódnak majd. Aztán a kérdés felmerül, hogy a tagállamokkal ezt elérhetjük-e. Itt a tanácssal és a parlamenttel kell egy folyamatot elindítani, tehát ezeknek olyanoknak kell lenni, amelyeket aztán ele lehet írni a tagállamoknak. A kockázat pedig az lesz, hogy amikor erről folyik a vita, akkor mindegyik a kulcsfontosságot, tehát a központi hálózatot illeti. De itt magas szintű közös kötelezettségek lesznek a tagállamok és az EU intézmények között a, a tervezés és a megvalósítás folyamán, és akkor a központú hálózó, az, hálózat az koncentrált lesz, és megfelelő infrastruktúrális alapot biztosít az elkövetkező 15-20 évre az integrált közle, szállítási közlekedési hálózatra. Ez a dialektika a tagállamokkal még munkát igényel, de a szaragószai találkozónak az egyik fő uzonata az, hogy a tagállamok és a parlament és a bizottság mind tudja, hogyha továbbra is ez a szétes tervezés megy, és nem a prioritások meghatározása, akkor nem fog ez sikerülni. Remélem, hogy ez választ adott a kérdésekre, amelyeket felvetettek. Az utolsó hozzá, megjegyzésem az a folyosó koridoros megközelítés. A szakértők azt úgy látják, hogy az európai koordinátorok kapacitását meg kell erősíteni, és a folyosók finanszírozását egy következetes módon kell megállapítani. És tehát a bizottságnak még ezzel is vannak feladatai. Köszönöm. Jó, you made a good point, Frau Lichtenberger. Nagyon helyesen fogalmazott Lichtenberger asszony, a jelentés azt mondja, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. És a jelentés azt is mondja, hogy valóban ahhoz, hogy az alapok célzott felhasználása hatékony legyen, ahhoz sok mindenre szükség van. Az allokációt is említi, az Eurovinyeta szempontjából a jelentés. Nem azt mondja, hogy teljesen a tentére kell ezt fordítani, azt mondja, hogy legyenek bizonyos hitelek, garanciák, támogatások, és azt is mondja, hogy vannak komplikációk itt. Hogyha ez a célzott felhasználás kötelezettség lesz, akkor a jelentés is azt mondja, hogy ezt a tagállamok között is rendezni kell, ezt mondja a jelentés és talán ez az egyik legfontosabb kérdés. Így értettem a kérdést, lehet, hogy félreértettem, akkor készen állok a pontosításra röviden, mert kezdünk kifutni az időből. Uh, az én kérdésem nem erre vonatkozott. Úgy gondolja, hogy ez a rendszer talán a közlekedési alap részét képezhetné, és ez egy önkéntes alapú dolog, akkor vajon ez az Eurovinyettának a végét jelenti-e vagy sem? Számomra ez a kérdés. I think I, I understood you. Úgy vélem, jól értettem a kérdését, és elmondtam, hogy mi erre a válaszom a jelentés alapján. Azt tudtam mondani, amit a szakértők mondtak. Én a magam részéről nem igazán tudok ennél többet mondani a kérdésekről. Köszönöm szépen, így az elnök várjuk nagyon a barcelonai perpignoni vonal befejezését, csak hogy még egyszer említsem. Köszönöm szépen, nagyon érdekes vitát folytattunk. A következő napi rendi pontunk Kramer úr vélemény tervezett a 2009-es versenypolitikáról. Egy rövid bemutatót kérek a véleményről. Passt ja eigentlich wunderbar nach der Diskussion, die wir gerade nagyon találó, hogy a mostani vita után mutathatom be, hiszen Európában egy torz versenyt láthattunk. Csak egy példát hoznék. Láthattuk a kötelező vasúti szabályozásokat, amely minden mozdony számára kötelező volt, és létezik egy önkéntes alapú úthasználati díj, amelyet a tagállamok kiszabhatnak, ha akarnak, és általában csak bizonyos körülmények között érvényes. Így már nem kell csodálkoznunk azon, hogy miért nem sikerül előrelépést elérnünk. Egy tisztességes versenyre van szükség, ez a lényeg a jelentésben. Egyrészt nem létezik tisztességes verseny a különböző közlekedési módozatokon belül, és nem létezik ilyen verseny az egyes módozatok között sem. Pontosan ezért a verseny esetében nem csak arra kell ügyelnünk, hogy a verseny létezik-e, a különböző módozatokon átívelően jelen kell lennie, és nem csak a pénzt kell figyelembe vennünk, hanem azokat a koncepciókat is, amelyeket az Európai Unió javasolt mindenek előtt. Ügyelnünk kell az éghajlatváltozás megállítására is, és a mobilitás megváltoztatása nélkül nem tudjuk majd megállítani az éghajlatváltozást. Természetesen nem csak az ökológia és ökonómia közötti ellentétről van szó, hanem a szociális dimenzióról is. Mindenképpen nagyon fontos a munkaügyi előírásokat is betartani például. Meg kell tartani az áttekintést a finanszírozás, infrastruktúrás finanszírozás esetében is, muszáj tételszerűen felsorolni mindezt. Az európai adófizető minden évben 30 millió eurót költ a kerozin és hozzáadott értékadótól mentesített légi fuvarozóknak. Ezt nagyon fontos kiemelni. A, amint említettem, a vasút esetében a szabályozás kötelező, a közút esetében nem, ez, ezt meg kell változtatni. A, nagyon fontos a kártérítések kérdése is. 5 órás késés esetében várható egyfajta visszatérítés. A vasút esetében más szabályozás van életben, amely nem teljesen elégséges. Az Európai Bíróság tulajdonképpen már másként határozott, ez szégyenletes, hogy mi ilyen döntéseket hoztunk. Nagyon fontos lenne hasonló szabályzást elérni minden szinten. Az autóipar támogatása a pénzügyi válság idején a esetében ez visszavetette tulajdonképpen a környezetbarát közlekedés előmozdítását. Azokat támogattuk, akik az éghajlatváltozást súlyosbítják, és nem a másik felet, és ez helytelen volt. Mi a helyzet a szociális környezetvédelmi előírások és a munkaügyi, munkabiztonsági előírásokkal kapcsolatosan? Ellátogattunk Svájcba, ahol azt hallottuk, hogy próbaszerűen megvizsgálják, vagy ellenőrzik a teherautó sofőröket. Gyakran azt hallhattuk, hogy egyes sofőrök azt kérik, hogy ellenőrizzék őket, 12 órája vezetnek már, de a munkaadó arra kényszeríti őket, hogy ne tartsanak szünetet, hanem tovább vezessenek hogyha ilyenek a körülmények Európa közútjain, akkor muszáj változtatásokat elérnünk, nem elég jó jogszabályokat alkotni. Utána kell nézni, hogy azokat betartják-e. Egy vállalkozó nem engedheti meg magának, hogy a munkavállalóit arra kényszerítse, hogy megszegje a jogszabályokat. Ez, ennek véget kell vetni. És természetesen a légiközlekedésben is nagyon fontos figyelembe vennünk azt, hogy vannak olyan regionális repülőterek, amelyek nem, munkája nem térül meg. Németországban léteznek olyan tartományok, ahol például azt mondják a, az önkormányzatok, évente Szábrükemből Berlinbe 2000 utas vesz jegyet, de valamiért csak sokkal kevesebb utas öm, él a lehetőséggel. Ez egy közvetett szubvencionálás vagy támogatás, ennek véget kell vetni. A nyolcas pontban arra tértem ki, hogy természetesen lehet állami szinten támogatni a légiforgalmat, ha máshogy nem lehet fenntartani, de az európai jogszabály kimondja, hogy ez csak egyszer lehetséges. Tudjuk, hogy Olaszországban és Görögországban többször is megszekték ezt a jogszabályt, itt is nagyon fontos kimondanunk, hogy az Európai Uniós jogszabályokat be kell tartani. A bizottság a jogszabályok őre. Ezt az első vasúti csomag átdolgozásánál már bíráltuk, kilenc év elteltével végül eszükbe jutott, jobb későn, mint soha, de nem szabad ebből szabályt, nem szabad ezt rendszeressé tennünk. A kölcsönösség nagyon fontos szintén. Vannak olyan tagállamok, amelyek remek versenyt teremtenek más országokban, saját piacukat pedig elszigetelik, annak ellenére, hogy a jogszabályink mást mondanak. 2001-ben például döntöttünk öm, a terszállítás esetében a piacnyitásról 2007-ben életbe lépett, mégis vannak országok, amelyek ezt nem tartják be. A bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a jogszabályokat betartsák. hogyha az ember tudja, hogy ő több milliárdos támogatást kap, akkor nagyon olcsó, ki, olcsón kínálhatja a szolgáltatását, nyilván ezt sem engedhetjük meg, ezzel ellen is fel kell lépnünk. És a hajózás esetében is léteznek nagy konzorciumok, amelyek megbeszéléseket tartanak, felosztják egymás között a piacot, itt nem létezik verseny. Ezt sem engedhetjük meg. Az utolsó pont, a pontot már nem vettem be a jelentésembe, de ma már a az eszmecsere során hallhattunk erről, Franciaországban ugyanis megszüntették a francia vasútársaságok számára az áfát. Az iparüzési adót. Azonban ez is megengedhetetlen, mivel a külföldi vállalatoknak ki kell fizetniük ezt az adót. Ez egy tisztességtelen verseny. Az európai belső piacon ez nem, enged, nem megengedhető, és fel kell lépnünk ellene. Ezt már nem tudtam bevenni a jelentésbe, de Matthew Gros már említette, hogy szeretne egy, velem együtt egy módosítót indítványozni. Hogyha szeretnének még hozzá tenni valamit, akkor nyugodtan tegyék meg, és úgy gondolom, hogy a közös eszmecsere és közös munka itt a szakbizottságban itt is gyümölcsöző lesz. Köszönöm szépen, remélem nem voltam túl részletekbe menő, elnök úr. No, you find Michael is right. Köszönöm szépen. Uh, Mihály jelentéstevőként jó, kün, künod. den Kollegen äh, Bach entschuldigen, der Szeretnék elnézést kérni Bach kolléga, aki az árnyék jelentéstevő sajnos nem tud ma itt lenni. Az ő nevében mondanám el következőket Kramer kolléga javaslataihoz a verseny jogról. Sok esetben azt hiszem egyetértünk, remélem ez nem lepi meg a szakbizottsági tagokat sem, hogyha, még akkor is, hogyha gyakran nyilván más-más nézetet képviselünk. Nagyon fontos természetesen, hogy egy egységes szemléletet képviseljünk. A második pont esetében nagyon fontos, hogy ami az utasjogokat is illeti, az árstruktúrák, amelyekről itt szó van, valóban érthetőek legyenek, közérthetőek és áttekinthetőek, hiszen gyakran a fogyasztók sok területen, legyen szó a vasúti közlekedésről, a légi közlekedésről, vagy a hajózásról, gyakran eh, ki vannak szolgáltatva az elképzési politikának. Nagyon támogatjuk, hogy itt eh, egyszerűen igazságosabbá váljon a rendszer. A harmadik pont esetében úgy gondolom nagyon fontos hogy a bizottság révén is elérjük azt, hogy a tagországok tegyék világossá, hogy az állami támogatást hogyan definiálják és strukturálják. Hogyha egyszerűen csak az egyes közlekedési módozatokat összevetjük egymással, azt mondván, hogy a vasúti infrastruktúrát támogatják más országokban, ahogyan Kramer úr ön is említette. Az egyik a saját vállalkozásai számára megszünteti a hozzáadott értékadót a külföldiek számára nem. Nos, ezt is szemmel kell tartanunk, fel kell mérnünk a jelenlegi helyzetet, annak érdekében, hogy a versenytorzulások okait is megértsük. Ezek ugyanis újra és újra akadályozzák, hogy úgy meg tudjuk valósítani a piacok liberalizálását, ahogyan szeretnénk. Még egy szót a postai szolgáltatásokról, a TRAN szakbizottság ezért is felelős. Simpson elnök úr ezt jelentéstevőként gyakran elemezte is, és fel kellene szólítanunk a bizottságot arra, hogy ezt az általános szolgáltatást egy úgy szabályozza, mint egy nyilvános közszolgáltatást, és hogy definiálja azokat a részeket, ahol nem teljesen világos a szabályozás, annak érdekében, hogy a magánszektor is eleget tegyünk, és a mi alapvető kötelezettségeinknek is, nevezetesen, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez a szolgáltatásokhoz a saját lakhelyén. A negyedik ponttal kapcsolatosan feltenném a kérdést a jelentéstevőnek. Kramer úr itt csak a vasútra vonatkoztatta a jelentésének ezt a pontját, itt azonban az utasjogokról van szó, és a megfelelő visszatér kártérítésekről. Nagyon fontos lenne, hogy ezt az összes közlekedési módozatra vonatkoztassuk. Ez itt nem derül ki százszázalékosan, de nagyon fontos lenne ezt ide bevennünk. Ami az ötös pontot illeti, nem tudom, hogy jól értem-e, hogy a gépjárműiparnak adott támogatások miért gyakoroltak hatást az intermodális szállítási piacra. Nem tudom, hogy ez miért említi a jelentéstevő. Nagyon fontos lenne megnézni, hogy az állami támogatások általánosságban milyen hatást gyakorolnak. Nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy ezt érdemes lenne beépíteni abba a pontba, ahol általánosságban szó van az állami támogatásokról. Egyébként nagyjából egyetértünk ezzel a jelentéssel. Talán esetleg a nyolcas ponthoz tett megjegyzéseit közérthetőbben elmagyarázhatná. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék jelentéstevő nevében, Tikau asszony nevében szólhatok, úgy tűnik az összes árnyék jelentés tevő nem jelent itt meg ma, vagyis legalábbis a legtöbb nem jelent meg. Nyilvánvalóan ez nem a jelentés tevővel, személyével függ össze. Szeretnék csak röviden szólni. Elviekben az árnyék tevő osztja azt a, a javaslatban megfogalmazottakat. Az egyetlen dolog talán az jelenne, hogy esetleg egy jobb felosztás lenne kívánatos, ami a versenyelőírásokat és a szabályozásokat illeti. Én nem látom ezt ilyen drasztikusan, de az árnyék jelentéstevő úgy gondolja, hogy például az egyes és a négyes pontban a szabályozásra vonatkozó megfogalmazások talán egy kicsit túlzóak, nem tartalmilag, de a versenypolitikai jelentés számára ez talán egy kicsit túlzó megfogalmazás. Ha jól tudom, akkor ő majd módosítókat is javasol ebbe az irányba, amelyek célja, hogy a jobban kiemelje azt, hogy itt a versenypolitikáról van szó. A 7-es és 8-as pontok különösképpen egyetért, hiszen ezek mindenképpen a versenypolitikai előírásokat helyezik előtérbe. De elviekben, és ezzel zárnám is a mondandómat, egyetértünk a jelentés tervezett intenciójával, irányával, talán egyes részletekkel kapcsolatosan az árnyék jelentéstevő talán majd tesz néhány módosító indítványt, és nagyon szépen szeretném megköszönni a kiváló együttműködést is. Köszönöm, Mrs. Meissner. Meissner asszony következik. Csatlakozni tudok ehhez, Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő kiváló munkáját és az együttműködést. Én is egy árnyék tevő nevében szólok, aki ma szintén nem tud itt lenni. Ő arra kért engem, hogy hét ponttal kapcsolatosan mondjak el néhány dolgot. Fontosnak tartja, hogy és módosítókat fog beadni ezzel kapcsolatosan. A legfontosabb tehát a belső piac megvalósi, végső megvalósítás az összes közlekedési módozattal kapcsolatosan nagyon fontos számára, hogy ne emeljünk ki csak egyetlen egy közlekedési módot. Emellett úgy gondolja, hogy nagyon fontos megkérdezni a bizottságot, megkérni arra, hogy tegye közzé és adjon egy áttekintést az összes állami támogatásról, amelyekről tudunk, beleértve egy áttekintést azokról, amelyek a tömegközlekedésre vonatkoznak, ahol ugye nem, szoktuk, nem szoktunk konkrétan állami támogatásokról beszélni. Ami az utasok jogait illeti, úgy gondolja, hogy bármilyen fontosak is, ezeket itt nem kell megemlíteni, mert ez nyilvánvalóan nem annyira versenypolitika területéhez tartozik. Fontos lenne számára az is, hogy a szöveg tartalmazza azt is, hogy nagyon örülünk, hogy a, az első vasúti csomag átdolgozását sikerült most elindítanunk, hiszen ez egy nagyon jó lépés a helyes irányba, ami a versenypolitikát illeti. Az ötödik dolog, az idei év óta érvényben vannak a közúti közlekedésre vonatkozó kabotás kapcsolatos szabályok. Ez tulajdonképpen nem egy jó dolog a piacnyitás számára, hiszen korlátozza a az európai szintű kabotás lehetőségét. Ami a postai szolgáltatásokat illeti, az árnyék jelentéstevő úgy gondolja, hogy a szabad piac valószínűleg nem sokára megvalósul, és fontosnak tartja, hogy a bizottság itt valóban az állami támogatásokat jobban felügyelje. Az utolsó pont pedig a következő nagyon fontosnak tartja az árnyék jelentéstevő, hogy megfelelő irányelveket, irányvonalat fogalmazzunk meg az állami támogatások számára. Régóta beszélünk erről, mindmáig nincsenek ilyen irányvonalak, és ezért nagyon fontos lenne ezt hangsúlyozni újra. Mrs. Foster. Köszönöm szépen, Foster asszony. Elnök úr, rövid leszek Nos, néhány megjegyzésem lenne. Nagyon érdekes megjegyzéseket vetett fel Kramer úr a bevezetőjében. Nos, néhány kérdés. Azt hiszem, mindannyian támogatjuk a tisztességes versenyt. Ugyanakkor megkérdőjelezem néha amikor az infrastruktúra finanszírozás és a díjakat tekintjük, és a bizonyos fajta fuvarozási típusoknak a támogatását, hiszen tudjuk, hogy mindig is támogatják őket. És a négyes ponttal kapcsolatban a jelentéstevő Eh, a késések esetén járó visszatérésekről szól, és akkor a vasúttal kapcsolatban eh, részletekbe megy, és eh, utasjogokról beszél. De ennek inkább az utasok jogairól szóló dokumentumban lenne a helye. Tehát ez itt túl részletes. A hetes ponttal kapcsolatban felveti a fapados légijáratoknak a kérdését. Nyilvánvalóan mi támogatjuk azt, hogy az utasoknak nagy legyen a választási lehetősége, a, a költségeket és a teljes díjat számoló légitársaságot illetően. Egyetértek, hogy hogy ha bizonyos repülőtereken speciális feltételek vannak, Eh, ezt a múltban is említettük már, és a bizottságnak nyilvánvalóan biztosítania kell, hogy ne legyen tisztességtelen verseny. A nyolcas eh, bekezdéssel kapcsolatban van kérdésem, lehet, hogy csak az angol megfogalmazás olyan, tehát itt felkéri a bizottságot, hogy javítson az egyszerű támogatás elvén alapuló egyesetesekre vonatkozó állami támogatás megabban foglaló intézkedések alkalmazása módján a légiforgalási eh, ágazatban nem tudom, hogy itt az angol változatban ugye első és utolsó alkalmat emlegetnek, nem tudom, hogy ezek mik. A repülőgép itart, ipart már liberalizálták, tehát akkor tulajdonképpen nincsen állami támogatás. Ja, az Alitáliának igen, amikor továbbra is repülniük kell, és akkor vannak különleges körülmények valóban. De hát általános elfként Megvannak a szabályok, amelyeket már régóta alkalmazunk, és tudjuk, hogy nem lehet állami támogatás belevonása. Lehet, hogy ez itt a fordítás, ami megzavar. Nos, érdeklődéssel várjuk a jelentéstevőnek a válaszát. Végül mondja az elnök, mielőtt a bizottság szólna hosszú. Szeretném Kramer úr, hogyha, szeretném eh, Kramer úr, hogyha megvizsgálna egy területet, eh, hogy a versenyben nem egyenlő esélyek vannak, és a tengeri eh, fuvarozásban például, amikor egy közúti fuvarozó átlépheti a határokat minden probléma nélkül, a vám kezelést illetően, a különböző űrlapok kitörtését illetően. De hogyha hajóval szállítja az ember az EU-n belül az árokat, akkor még mindig hatalmas mennyiségű űrlapot kell kitörtenie a vám és más kezelések szempontjából. Tehát ezt a kérdést meg kell vizsgálni a versenypolitika szempontjából. Tehát a bürokrácia, amely a tengeri fuvarozást életi, illeti. Nos, csak ennyit akartam hozzáfűzni, és Foster asszony által felvetett első alkalom, utolsó alkalom, E, e, jó, itt az, a, az leplő társaságok megmentéséről van szó, vannak, akiket már sokszor mentettek meg utoljára. Jó, akkor most kérem a bizottságnak a válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is. Igen, örülünk ennek a jelentésnek, és valóban összefogja a tavalyi évnek a fő szempontjait. Nos, ez az európai iparnak egy nagyon fontos szegmense, és fontos, hogy megfelelően működjön a liberalizált piac. E célból a bizottság továbbra is modernizálja a kereteket és a versenyszabályokat. Az állami támogatás kérdései Eh, előtérben állnak, a 2009-es gazdasági válságot illetően különösen, és minden eh, szállítási, fuvarozási eh, ágazatot megvizsgálunk. De természetesen tudjuk, hogy a szabályozási munkát ki kell egészíteni még más területekkel is. Nos, ezért figyelembe vesszük a különböző felvetéseket a jelentésben. A bizottság további szolgálataival együtt figyelembe vesszük ezeket, és az állami támogatást illető megjegyzéseket is. és a végrehajtást illetően is. Tehát üdvözöljük ezt a jelentést, és nincsen ezen kívül más megjegyzésünk. Mihály, szeretnél valamit mondani? Röviden? Nos, nyilvánvalóan sajnos nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy a tisztességes versenyt megvalósítsuk. Vannak, akik fizetnek kőolajadót, van, aki nem fizet, van, aki adót fizet, van, aki nem. Van, akinek a tanúsítványok felét odaajándékozzák, van, akinek vásárolnia kell. Ez is egyfajta versenytorzítás. Nagyon fontos, hogy mindannyian síkra szálljunk azért, a parlament, a bizottság és a tanács is, hogy egy tisztességes verseny valósuljon meg, máskülönben nem szabad csodálkoznunk azon, hogy az irány nem jó. A first time, last time azt hiszem világos volt, hogyha 27-szer is megmentünk valakit, nyilván erről van szó. Ami az űrlapokat illeti, itt is volt már egy jelentés, ha jól emlékszik, emlékszem, hogy minden közlekedési módozat számára azonos űrlapokat vezessünk be, ne pedig azt lássuk, hogy a különböző közlekedési módozatokban más-más űrlapokat kell használni. Azt hiszem, hogy itt döntöttünk már egyszer arról, hogy határokon átívelően egységes űrlapot használjunk, és ezt meg is kell valósítani. Világos, amit Sterks úr nevében Gezin is elmondott, Nyilván szüks- megvan a belső piac az összes közlekedési módozatban, a közúton, a légiközlekedésben, a vasút esetében azonban mindez még korlátozott. Miért? Mert ezek az utolsó nacionalista mencsvárak, úgymond, de szeretnénk, ha a vasutakon több, többet lehetne, lehessen szállítani, és meg kell teremtenünk ennek a kereteit. Az utolsó pont, amit említenék, az az, nagyon örülnék, hogyha itt a parlamentben legalább azt a szintet tartanánk, amit a német tartományi közgyűlés döntött, ezt ő még mindig nem hiszi el. 2009. szeptember 18-án még szigorúbb szabályokról határoztak ott, mint amit én itt a jelentésbe bevettem. Ennek példaértékűnek kellene lennie. Az összes tartomány, összes pártja támogatta ezt, és én ezt követtem, ezért örülök annak, hogy ön támogatja a jelentést. Köszönöm, Michael. Kérem, kapcsolt ki a mikrofonodat. A módosítások határideje október 6-a, 8-án, november 8-án fogjuk ezeket megtárgyalni. A Transport Bizottság, a Közlekedési Bizottság 9-én szavaz, és 30-án lesz még a végszavazás ezzel kapcsolatosan, és a decemberi plenáris elé kerül. Tehát ö, október 6-áig kell benyújtani a módosító indítványokat, utolsó napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Kérem azokat, akik a parlamenti delegációval Ausztriába, Szlovéniába, Horvátországba készülnek holnap, vegyék figyelembe, hogy sztrájk lesz Sajnos más megoldást kell találnunk, ami azt jelenti, hogy 7 órakor találkozunk a Gárdő Midiben, és Frankfurtba vonattal megyünk, Frankfurtból Grazba pedig repülővel. A titkárságot kérem, hogy a résztvevőket figyelmeztesse erre a változásra. E-mailben azért mindenkinek megküldjük a módosításokat, de tehát holnap reggel vonatozunk, de nem lesz tömegközlekedés holnap Brüsszelben, úgyhogy nem lesz egyszerű a midire eljutni, de jöjjenek oda 7 órára reggel, a 7.25-ös vonattal megyünk, következő napi rendi pontunk az én jelentésem, ami az európai statisztikákra vonatkozik az idegenforgalmi területen. A jelentés tervezetet úgy mutatnám be, hogy még néhány észrevételt tennék ezzel kapcsolatosan. Ja, támogatom a rendelettervezetet. A döntéshozóknak minden szinten statisztikákkal kell ők az átmenő turizmussal kapcsolatosan és egyéb vonatkozások összefüggésében. Arra is szükség van, hogy az adatok összehasonlíthatóak legyenek, és ez alapján lehessen végrehajtani az idegenforgalomra vonatkozó szakpolitikákat. Vannak azért aggájaink az ag- a rendelettel kapcsolatosan. A bizottságot ugyanis felhatár- felhatalmazná arra, hogy a szöveg bizonyos fontos részeit módosítsa. A definíciókat, a megkövetelt információk jellegét, különböző delegált jogi aktusok formájában, és úgy véljük, hogy a szokásos jogszabályalkotás körébe kellene ezt vonni, korlátozva a bizottság hatáskörét. Másodszor pedig ez a javaslat nem beszél az úgynevezett TSA-król, vagyis az úgynevezett satellite accountokról, amely megmutatja, hogy milyen hatással van a foglalkoztatásra, a gazdaságra az idegenforgalom. Javaslatunk tehát, hogy a tagállamoknak eh, kísérleti tanulmányokat kelljen folytatniuk a TSZ-kkal kapcsolatosan, és a bizottság eh, ezt eh, akár jogszabályalkotási javaslattal is kövesse. Végül pedig a javaslatom az, hogy az ilyen kísérleti tanulmányok alapján egyfajta rendszert hozzunk létre adatgyűjtésre vonatkozólag, amelyből kiderül, hogy milyen hatása van a környezetre az idegenforgalom várakozásaink szerint. A parlament és a tanács is érdeklődni fog a delegált jogi aktusok korlátozása szempontjából, és a TSZ-kkal kapcsolatosan is egybeesnek majd az érdekeink. Tehát fel kell tárni annak a lehetőségét, hogy a dossziéval kapcsolatosan minél hamarabb megállapodásra jussunk a tanácssal, hogyha valóban egybeesnek az érdekeink. Jelen pillanatban ennyit mondanék el erről Fedanza úr, először aztán Miner asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok az előadónak a tervezethez. Úgy gondolom, hogy ez megfelel az elvárásainknak, és azzal is egyetértek, hogy valóban szükség van arra, hogy felülvizsgáljuk az 1995-ös régi rendeletet. Ezt meg kell úgy újítani, hogy figyelembe vegye a piacon történt változásokat, illetve az idegen forgalmi új szokásokat. Rámutatott arra, hogy melyek a legfontosabb tényezők az új rendeletben, és én úgy gondolom, hogy a delegált jogi aktusok jelentik a legfontosabb témát ebből a szempontból. Az önálláspontja igen kiegyensúlyozott véleményem szerint a fogalom meghatározások és egyéb témák a statisztikák összefüggésében a szokásos jogszabályalkotási rendbe kell, hogy éleszkedjenek, és nem a bizottság hatáskörébe kell ezeket utalni. Az is nagyon fontos, hogy hivatkozzunk az úgynevezett szatellitszámlákra, Ez valóban előrelépést jelent, hiszen szélesebb kitekintést ad arra, hogy milyen járulékos hatásokkal kell számolni az idegenforgalom esetében, a foglalkoztatásra nézve, a gazdaságra és a környezeti hatások tekintetében. Ezt akartam csak hangsúlyozni, hozzáadott értéket jelent ez az új rendelet tervezet. Aztán van még egy dolog, amit talán jobban meg kellene vizsgálnunk, az egynapos kirándulások kérdése, és ez is olyasmi, amit meg kell fontolni. A harmadik résszel ki kellene egészíteni a második mellékletet, ezzel kapcsolatosan még további munkára van szükség, valóban vonatkozhat mindez az egynapos kirándulásokra is, de ne kapcsoljuk ezt össze a mozgás szabadságával. Tehát nagyon fontos meghatározni, hogy mi egy turizmus jellegű kirándulás, és mi az, ami nem számít ennek valódi dimenziót, valódi mélységet kell adni az egynapos kirándulásokra vonatkozó adatoknak, különben ezt másképp fogják a különböző országokban értelmezni. Még egy utolsó gondolat. Összehasonlítottam a rendelet bizonyos részeit, és a második melléklet második részénél, amikor az egyedik köz, költségekről van szó, a turizmusban, akkor ne csak a szállást és a közlekedést vegyük figyelembe, ahogyan az most áll a szövegben, hanem az, az, az étkezésre fordított költségeket is. Vegyük figyelembe az éttermek szerepét, ez nagyon fontos indikátor lehet. Végül pedig úgy gondolom, hogy jó lehetőségünk van arra, hogy első olvasatban a tanácsal, korai szakaszban megállapodjunk. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék jelentéstevő nevében szeretnék ismét felszólalni, aki én nagyon szépen megköszöni a jelentést, nagyon fontosnak tartja, nagyon érdekli az idegenforgalom, ezért nagyon örült volna, hogyha az árnyék jelentéstevők találkozhattak volna a jelentéstevővel, még a jelentés elkészülte előtt, de nagyon örül egy ilyen találkozónak, hogyha arra sor kerül a jövőben. Köszönöm. Nagyon sok ilyen felhívást hallunk, senki más nem akarta a bizottságon belül vállalni ezt a feladatot, csak azért ők az árnyék jelentéstevők. Kedves elnök úr, ezt mindannyian nagyon is jól tudjuk, és nyilvánvalóan az árnyék jelentéstevő is tudja. Nagyon érdekli a téma, ezért nagyon várja az együttműködést a jövőben, pontosan azért, mert szívügye ez a téma. Az első módosítóval kapcsolatosan nagyon fontosnak tartja ezt a módosítást, mivel ez világosá teszi, hogy mennyire összefügg az idegenforgalom a gazdasági növekedéssel, és nyilvánvalóan a foglalkoztatottsággal is, és hogy éppen a távoleső területek esetében mekkora szerepe van ennek, hiszen gyakran az ilyen területeknek földrajzi adottságaikból adódóan nincs más lehetőségük munkahelyteremtésre, és az árnyék jelentéstevő is egy szigetről érkezett. Ezért nagyon fontos a statisztikai adatok megléte, hogy láthassuk, hogy ez a növekedés valóban bekövetkezett-e, és hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy még nagyobb növekedést láthassunk ezen a területen a munkahelyek esetében is. Ami a bizottság javaslatait illeti, a szezonális vonatkozások esetében nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a szezont hogyan tudjuk meghosszabbítani. Itt nyilvánvalóan a statisztikai számadatok fontos szerepet játszhatnak abban, hogy lássuk, mit lehet tenni az egyes régiókban, pontosan azért, hogy a még nagyobb hasznot húzhassanak az adott régiók a turisztikai idegenforgalmi bevételekből, és ami az utolsó pont az egyik jelentéstevő Ugyesz úr üdvözli a jelentéstevő véleményét, ami jól összeillik azzal, hogy a parlament most nagyobb szerepet tölt be társjogalkotóként, és nagyon nagy mértékben egyetért összességében az önjelentésével. Tehát dicséret, annak ellenére, hogy szeretne még nagyobb együttműködést látni. Köszönöm szépen. Bizottság, Delonta úr, de nem, Michael, még először. Kérem gyorsan. Genau, genau. Ich brauche gar nicht mehr zu reden. Warum hat das... Nagyszerű, nem is kell már szóra emelkednem. Nos, az idegenforgalomban valóban igaz, hogy az összes közlekedési módozatot felsorolják a statisztikákban, de a kerékpárat nem, noha az egy eh, nagyon nagy növekedést produkáló ágazat, több mint 20 éve évente 20%-os növekedés tapasztalható ezen a területen. Ezt muszáj megemlíteni, hiszen ez valóban fenntartható turizmus. Noha szeretem mm, világosra tenni azt is, hogy a kerékpáros turista gyakran többet költ, mint a, a, aki autóval utazik, hiszen olyankor az ember annyira örül a teljesítményének, hogy úgy van vele, hogy nem számít, ha egy-két euróval többet költ este. Hogyha már felsoroljuk tehát az összes közlekedési módozatot, akkor nagyon fontos lenne a kerékpárokat is felsorolni. És természetesen megköszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és hogy elnökként ezt elvállalta, mivel senki más nem akarta elvállalni, nagyra értékelem. Michael. Köszönöm, Michael. Néha az embernek áldozatokat kell hoznia, de mondta úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az elnök úrnak, hogy elfogadta ezt a megbizatást, még ha csak azért is, mert más nem vállalta. Azért nagyon kedves volt öntől. És köszönöm a jelentést is, amit készített. A bizottsági javaslatot rövidesen a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után fogadták el, és aztán a módosító javaslatok alapja a PEC rendelettel kapcsolatos megállapodás, úgyhogy a legtöbb módosítás kapcsolódik a delegált jogi aktusokhoz. Ezeket elfogadjuk, egyetértünk velük, különösen a 2-es, 3-as, 5-ös és a 10-es módosítóindítványokra vonatkozik ez, illetve a 11-től 16-ig terjedőekre. Van azért néhány kivétel. Egy kérdés van, ami Firanza úr is említett, a tanács és a tagállamok statisztikai hivatalai vonakodnak attól, hogy megfeleljenek ennek a kérdésnek, kérésnek, ezért nem akartuk ezt bevenni a statisztikákba, a rendeletben, illetve az irányelvben. Azért javasoltuk ezt a rendeletet az irányelv után, hogy az idegenforgalmi piacot is ki tudjuk teljesíteni. Ez egy nagyon fontos forrása a bevételeknek sok tagállamban. Nem is veszük figyelembe teljes mértékben ennek a súlyát, ennek az ágazatnak. Ez azt is jelenti, hogy a magunk részéről üdvözöljük azokat a módosító indítványokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a harmadik eh, részt is figyelembe vegyük a második mellékletben, de nem tudjuk, hogy ez a tanácsnak elfogadható lesz-e. Nem a mi dolgunk ezt eldönteni. Talán lehetséges kompromisszumként felmerül az, hogy turisztikai statisztikák szempontjából ezt figyelembe vegyük, mivel a végrehajtás még nem most kerül sorra. Talán egy következő szakaszban ez érvényesülhet, ezért lehet fontos egy delegációnak a munkája. Yes. Az egynapos látogatások kérdése nagyon fontos a statisztikákban. Természetesen az adatgyűjtésnek a gyakoriságát is figyelembe kell venni, az adatátviteli időket, a delegált jogszabályok vagy jogi aktusok esetében is felmerül, hogy milyen adatokat kell begyűjteni. Nekünk nincsen szabad kezünk abban, hogy további terheket fogalmazzunk meg. Úgyhogy jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy ezt igazából nem tudjuk a szokásos jogszabályokotási folyamatban rendezni. Nagyon reméljük, hogy ha a tanács és a parlament meg tud abban állapodni, hogy az egynapos látogatásokat figyelembe vegyék az idegenforgalmi statisztikákban, akkor a parlamentnek meg kell azt is határoznia, hogy milyen adatokat gyűjtsenek. Hetes módosítás, ez egy inkább eh, egy megfigyelési tartományt határoz meg, Egyetértünk ezzel, de legyen a megfogalmazás hasonló, mint az ötös módosítóban, ami kapcsolódik a, a lefedett alanyokra, és a tízes módosítóra is hivatkoznék, ami az adatátviteli határidőket illeti. Itt a szociális gazdasági fejleményeket is követni kell és itt megemlítem a delegált jogi aktusok kérdését is. A PEC rendeletet májusban fogadták el, és ez is kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz. Ugyanakkor van néhány dolog, amit még meg kell vizsgálnunk, mint például az egynapos látogatások kérdése, vagy a 3-as, 4-es, 7-es cikkek sorsa. Ez egyébként az 5-ös, 7-es és a 10-es módosítókhoz kapcsolódik. Azután, ami a TSA kérdést illeti, a bizottság nagyon eh, nagy elvárásokkal áll szemben, az Európai Statisztikai Rendszerrel foglalkozó bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A tagállamok kivették ezt az elemet. Örülünk, hogy az előadó azt javasolja, hogy ismét figyelembe vegyük ezt. Egyfajta kísérleti tanulmány összefüggésében, ami a rendszeres jelentéstételt illeti a tanács és a parlament felé, ezt is el tudjuk fogadni. Aztán az kísérleti tanulmányok azt illetően, hogy milyen hatással van az idegenforgalom a környezetre, már dolgozunk olyan mutatószámokon, amelyek a fenntartható turizmusra vonatkoznak, de ez még csak informális szakaszban van ez a munka elfogadjuk azt a javaslatot, egyetértünk azzal, hogy hivatalosabb formát öltsön ez a munka, ez az új 4A cikk negyedik bekezdésére vonatkozhat. Egészen igaza van, hogy a tanács véleményével egybeesett a parlament véleménye, ami a delegált jogi aktusokat illeti, és üdvözöljük azt, hogy első olvasatbeli megállapodás legyen, vagy minél hamarabb előre haladjunk ezzel a dossziéval kapcsolatosan. Hosszú ideje tárgyaljuk majd. Talán hasznos volna egy informális találkozót is tartani, hogy ezt a konvergenciát a lehető legnagyobb mértékig ki tudjuk használni a véleményeket illetően. Ennyit mondtam volna el a jelentésről, és aztán az észrevételekre reagálva, amit a bizottság tagjai elmondtak, már beszéltem a szatellitszámlákról és az egynapos látogatásokról, aztán ami a költségeket illeti, természetesen az összkiadásokba bevettük az étkezési kiadásokat, de nem külön kategóriaként. Adat gyűjtési szempontból két lehetőség van, vagy korlátozok a kategóriák számát és a kérdések számát is, amit a válaszadóknak felteszünk, vagy több kérdést teszünk fel, és akkor az összértékek is megbízhatóbbak lesznek. Ezt figyelembe veszük, az eredeti javaslatban ez nem szerepel, de mint említettem, készen állunk arra, hogy ezt a módosítást is elfogadjuk, de kivárjuk, hogy mit gondolnak róla a tagállamok a tanács keretében, ami pedig azt illeti, amit az idényről erről mondtak, illetve a szezonalitásról. Adatokat havi alapon kapunk a szállásadóktól, az eltöltött éjszakák számát és a bejelentkezők számát, és ez alapján állapítjuk meg a szezonalitás mértékét, aztán a keresleti oldali statisztikákat a második melléklet tartalmazza, az utak száma havi bontásban szerepel itt, és negyed éves alapon voltak korábban adataink, most csak éves alapon az Eurostat nak kell várnia, amíg a tagállamok átadják az adatokat Sajnos ez tagállami nyomásra került így be a javaslatba, ami a különböző közlekedési módozatokat illeti. A bizottság tudatában van, hogy egyre népszerűbb közlekedési forma a kerékpár, különösen ez eh, vonatkozik az idegenforgalomra, vagyis a szabadság eltöltésére. A DG Enterprise-nak van egy eh, úgynevezett vasfüggöny túra javaslata is egy bicikliút hálózat kiépítésére. A kérdésekben a fő közlekedési módozatra kérdezünk rá, vagyis hogy hogyan érkezett meg a célállomásra. Hogyha a kerékpárt figyelembe vesszük, akkor a gyaloglásra lovaglásra is ki kellene térni, de ilyenkor sem említik meg, hiszen a fő közlekedési forma általában vasút vagy közúti közlekedés. Ez inkább a tevékenységekhez, a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódik. Amikor a kombinációra is rákérdezünk, akkor már nem tudjuk, hogy mit mérünk. Ahhoz második kérdésre is szükség van, hogy például, hogy mi a fő közlekedési tehát arra kérdezünk rá, mi a fő közlekedési mód, utazási mód, és a kerékpár általában a tevékenységekhez kapcsolódik. Hogyha a tanács és a parlament ebben egyetért, akkor a tevékenységekre, a konkrét tevékenységekre is kitérhetünk, hiszen ilyenfajta szabadságok esetében, vagy nyaralások esetében a kerékpár egy fontos fő tevékenység lehet hogyha a parlament ebben egységes álláspontra helyezkedik, akkor figyelembe fogjuk venni a főigazgatóságok szintjén is ezt a vonatkozást. Thank you. Just to... Köszönöm szépen. Né- néhány megjegyzésem lenne csak. Nagyon sok papírt töltöttem meg az egynapos utakkal, és hogyha megnézik a táblázatokat, akkor Láthatják azt, hogy csak vacsorára, vagy ebédre átugrás, vagy pedig vásárlásra, stb. Nos, hát a módosításokat, amikor megvizsgáljuk az, az árnyék jelentéstevővel, akkor majd a parlamentnek az álláspontját elküldjük a tanácsnak és a bizottságnak. Nos, október 4-e a határidő, a bizottságban 27-én szavazunk, és a novemberi plenárisan szavazunk utána. Tehát, hogyha október 4-jel beérkeznek a módosítók, akkor az árnyék jelentéstevőkkel kidolgozzuk a közös álláspontot, és akkor elküldjük a tanácsnak és a bizottságnak. És általában úgy látom, hogy hogyha a tanács és a bizottság egyetért a parlamenttel, akkor gyorsan haladnak a dolgok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Divonta asszony. Van-e még az egyebek alatt valami? Nincsen akkor ismétlem, hogy, amit korábban mondtam, hogyha a holnapi küldöttségi tagoknak kérem szépen elmondanák azt, amit e-mailben is elküldünk majd, akkor holnap reggel találkozunk. A következő ülésünk október 26, egy keddi nap. Tehát, ahogy szoktuk, kedden kezdünk, három órakor Brüsszelben. Köszönjük a tolmácsoknak is a munkát, és mindenkinek kellemes estét kívánok.